So, äh, sehr geehrte Kollegen, herzlich willkommen. Tisztelt kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek. Öröm, örülök, hogy legalább több kollégát látok itt a sorokban. Abból indulok ki, hogy a többi kollégákat, többi kollégát utalérte a, a sors, és uh, nekik is uh, sokáig tart, mire ideérnek mindenki ismeri az okokat, de nem sokára vége lesz a NATO csúcsnak is. Sajnálom, hogy a mai vendégünk itt ma reggel egy nagyon áttekinthető publikum előtt tud nyilatkozni, viszont nagyon örülök, hogy itt köszönhetjük a sorainkban Vladislav Koránovot, aki a bolgár pénzügyminiszter, és örömmel üdvözöljük itt a sorainkban, nagyon örülünk, hogy eljött ide. Még mielőtt megkezdenénk a napirendi pontjainkat, szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy tegnap létrejött egy háromoldalú egyeztetés első fordulója. A munkamódszerekről beszéltek, illetve a legnehezebb problémákról, a legsúlyosabb problémákat azonosították. Az MREL kalibrálásáról esett szó különösképpen, illetve a, az alárendelésről, a, és azonosították azokat a területeket, amelyeken a parlament és a tanácsi pozíciók legmesszebb állnak egymástól. A következő tárgyalások szeptember 6-án és, 20, és 26-án lesznek, és a technikai hármoldalú egyeztetés mandátumát és mandátuma is kiúsztásra került. Ennyi, ennyi lenne az előzetes tájékoztatás, most pedig arról szeretném önöket még informálni, hogy hogy fogunk ma eljárni a szokásos módon. Először is 10 percig meghallgatjuk az ECOFIN egykori elnökét, és ezt követik majd 5 percenként kérdések és válaszok. A kollégáknak lehetőség lesz arra, hogy rákérdezzenek, bizonyos dolgokra, és erre majd választ is kaphatnak. Az első körben minden politikai párt feltehet egy kérdést, hogyha megjelennek itt mindannyian, és ezt követően pedig a Demont rendszer szerint megyünk tovább a politikai csoportok sorrendjében. Amennyiben marad még idő, akkor a kecsdiája rendszert alkalmazzuk, és ebben a keretben folytatjuk a párbeszédet. Goránovnak akkor, Goránov úrnak szeretném is átadni a szót 10 perc erejéig. Önél szót tessék. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Kérem, vegyék fel a fejhallgatót, ugyanis bolgárról fogok beszélni. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Hat hónappal ezelőtt bemutattam önöknek a bolgár elnökség prioritásait az Európai Tanács vonatkozásában a gazdasági és pénzügyi témák területén. Akkor hangsúlyoztam, hogy mennyire fontosnak tartom a konstruktív párbeszédet az Európai Parlament és a Tanács között ugyanis csak így érhetjük el a céljainkat. Ma pedig örömmel mondhatom azt, hogy a közösen elért eredmények jól bizonyítják a jó együttműködést, és biztosítják az Európai Unió hosszú távú jövőjét. A bolgár elnökség során nem volt aktív trilógus a pénzügyi szolgáltatások területén, ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek az önök elkötelezettségéért, amely bizonyítást nyert például a konstruktív párbeszéd formáját illetően különböző találkozók formájában, és természetesen azt remélem, hogy folytatódik majd ez az osztrák elnökség során. A bolgár elnökség teljes átláthatósággal működött, és igyekezett kiegyensúlyozott módon biztosítani az érdekelt felek érdekeit. Szakértői szinten, politikai szinten is tartottunk találkozókat. Az összes tagállam az Európai Uniós intézmények, felügyelőhatóságok, vállalkozói szervezetek, fogyasztóvédelmi szervezetek részvételével. 196 találkozót tartottunk az ECOFIN tanács szerveivel. Ez tulajdonképpen a bolgár elnökség által tartott üléseknek a 15%-át jelenti. Az ECOFIN anyagok száma 37 volt, 18 esetében közös tanácsi megközelítést vagy politikai megállapodást sikerült elérnünk az Európai Parlamenttel. Rendkívüli előrelépést értünk el a banki jogszabályok tekintetében, ami a bolgár elnökség egyik legfontosabb célja volt az elnökségi trilógus során hogy jelentős előrelépést érjünk el a banki szektor kockázatainak csökkentése terén. Több mint 200 kétoldalú és többoldalú találkozót tartva sikerült egy közös megállapodásról tárgyalnunk, és sikerült kompromisszumot elérnünk olyan témák terén, amelyek nagyon összetettek voltak, és elősen polarizálták a tagállamok álláspontjait. Az új szabályok bevezetése közvetlen kihatással lesz a pénzügyi stabilitás biztosításában, illetve a banki ágazatba vetett bizalom biztosításában, és természetesen a pénzügyi és gazdasági válság következményeinek leküzdésében. Ez a kompromisszum részletesebb politikai jellegű vitát tesz lehetővé a kockázat megosztásról e ezen ágazatban. Három hónappal azután, hogy a rendeletre irányuló javaslatot beterjesztették, a 924-es rendelet módosításával kapcsolatban megállapodtunk egy tárgyalási mandátumban az Európai Parlamenttel. Ez pedig jó a vállalkozások és a polgárok számára egyaránt, ugyanis a határokon átnyúló euróban történő kifizetésekkel járó díjakat sikerül így összehangolni, különösen olyan tagállamok esetében, amelyek még nem tagjai az eurozónának technikai szintű megbeszéléseket is tartottunk az Európai Betétbiztosítási Alap, illetve program létrehozása tekintetében. Az elnökség kiegyensúlyozott előrehaladási jelentést terjesztett be, ami pedig az intézkedések jogalkotási csomagját illeti. Elkezdtünk már 2018 májusában közepén dolgozni ezen a területen, de azért azt gondolom, hogy még így is lenyűgöző előrelépéseket értünk el, három találkozónk volt, ezt az anyagot részleteiben megvitattuk, és kompromisszumos szöveget dolgoztunk ki, a fedezett kötvények, illetve az ehhez kapcsolódó irányelv e, tekintetében. A bolgár elnökség pedig két jogalkotási javaslatról is tárgyalt a nem teljesítő hitelek tekintetében, és az itt elért előrelépések a bolgár elnökség prioritásaihoz kapcsolódnak, ami a banki ágazat kockázatcsökkentését, illetve a bankunió megvalósítását illeti. Tovább dolgoztunk a tőkepiaci unión, illetve talán azt is elmondhatom, hogy a bolgár elnökség kiegyensúlyozott kompromisszumot ért el a jogalkotási javaslattal kapcsolatban, hogy egy páneurópai személyi nyugdíjcsomagot dolgozzunk ki. A koreperülésen, amely júniusban került megrendezésre, a tanács és az Európai Parlament közötti tárgyalásokra adtunk ki mandátumot, annak érdekében, hogy a szakmai eh, nyugdíjintézetekről tovább vitát folytassunk. Ez a tőkepiaci unió szempontjából is nagyon fontos. Szeptemberben fognak önök, a képviselők szavazni az Európai Parlament álláspontjáról, és azt remélem, hogy ez a folyamat folytatódhat. Ezen kívül pedig akadályok megszüntetése a határokon átnyúló beruházások tekintetében. Ezt a csomagot márciusban terjesztettük be, nagyon intenzív tárgyalások után sikerült megállapodásra jutni a tárgyalási mandátummal kapcsolatban az Európai Parlamenttel folytatandó tárgyalásokra. A bolgár elnökség pedig nagyon keményen dolgozott az Európai Pénzügyi Felügyeleti Rendszer felülvizsgálatán. Ez politikai szempontból igen kényesülés, hét ülést tartottunk, az különböző komponensek, az Európai Bizottság javaslatának különböző komponenseit részleteiben megvizsgáltuk, és alternatívákra tettünk javaslatot. Jelentős előrelépést értünk el továbbá, az európai piaci infrastruktúrára vonatkozó rendelet felülvizsgálatát. A felügyeleti rendszer megerősítése volt a cél, illetve a központi partnerek szerepének pontosítása. illetve egy teljesen új prudenciális rendszerrel kapcsolatos rendeletből és irányelvből álló csomagot is, csomagról is megkezdtük a tárgyalásokat, ezt a csomagot a tagállamok széles köre támogatta. Ezen kívül pedig biztosítási termékekről is tárgyaltunk. Ami pedig az adópolitikát illeti, nagyon sok elvárásunk volt egyrészt a polgárok részéről, másrészt pedig hangsúlyt kell eh, helyezni a továbbiakban is az adócsalás, az adó kikerülés elleni küzdelem, illetve az agresszív adótervezés tekintetében. Ami az elnökség által januárban kidolgozott ütemtervet illeti, a bolgár elnökség elkezdett dolgozni hét olyan nyitott dosszién, ahol a politikai megállapodások elérése sikeres volt márciusban azon irányelvel kapcsolatban, amely határokon átnyúló megállapodásokhoz kapcsolódik. Ez politikai szempontból nagyon fontos volt, ugyanis egyrésztről az adóátláthatóság volt terítéken az agresszív adó programok, másrészt pedig határozott támogatásunkról tettünk tanúbizonyságot a olyan szabályok végrehajtása tekintetében, ahol az elnökségünk elsőbségben részesítette ezt az aktát, és igyekeztünk korai megállapodást elérni. Négy ülést tartottunk a munkacsoportban, és a Koreper ülésen a hét kompromisszumos szövegből ötben sikerült megállapodni. Intenzív előkészítő munkát követően az ECOFIN meg tudott állapodni a kompromisszumos szövegekről, és május 25-én sikerült lezárni ezt az anyagot. Ami pedig a digitális gazdaság megadóztatását illeti, ezt az elnökségünk prioritásnak tekintette március 21-én. A bizottság egy csomagot terjesztett be a digitális ágazat megadóztatásáról, amit az elnökség maga is elismert. Nagyon sok vitát tartottunk március során, például az informális koreperebét során is, április 11-én, aztán a magas szintű munkacsoport április 18-án találkozott, illetve az ECOFIN egy informális ülést is tartott Szófiában áprilisban. Reagálnunk kell a kihívásokra, annak érdekében, hogy sikerüljön globális szintet elérni. A bizottság második javaslata a digitális gazdaság vonatkozásában. Ez a digitális szolgáltatások megadóztatása volt, Négy találkozót tartottunk, illetve sikerült lezárni a cikkek megtárgyalását, aztán az adócsoport találkozott áprilisban, és az első kompromisszumos javaslatot beterjesztette az irányelvvel kapcsolatban, ami pedig a közös vállalati adóalapot illeti. Az ütemtervében az elnökség, illetve a stratégiai viták kontextusában, amelyeket a magas szintű munkacsoportban tartottak, a bolgár elnökség kinyilatkoztatta azon érdekeltségét, hogy a lehető legszélesebb körű társasági adót állapítson meg. Természetesen ezzel kapcsolatban még eh, továbbiakat is mondhatok, de később majd visszatérhetünk kérdés formájában, ami pedig a közvetett adóztatást illeti, sikerült az elsőbségi célunkat elérni, és elfogadtuk a bizottság azon javaslatát, amely szerint a héja csalások elkerülésére irányuló intézkedéseket fogadjunk el. Ez politikai szempontból különösen fontos volt, ugyanis úgy értelmeztük, hogy az adminisztratív együttműködés megerősítése csökkentheti az adócsalás lehetőségét, illetve megállapodásra jutottunk a minimum szabályokról is, a hiaráta tekintetében ez 15 eh, százalék, és eh, óriás erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a végső rendszert is bevezethessük illetve árak tekintetében is megkezdtük a munkát a bizottsággal való együttműködésben, egy külön rendszer eh, tekintetében, ami a KKV-kre vonatkozik, a csökkentett híjaráta, szintén megvitatásra került, ez a HIA csomag keretében került megbeszélésre, aztán az MFF-fel kapcsolatos vita is megkezdődött a bolgár elnökség elején. Március 9-én volt egy magaszintű konferencia Szófiában, eszmecserét folytattunk májusban, a technikai munkát is megkezdtük a különleges munkacsoportban a több éves pénzügyi keretről illetve egy javaslatot is beterjesztettünk a tanács következő munkájával kapcsolatban, illetve azokat a témákat is megállapítottuk, amelyekről további vita szük vitára van szükség. Ami a strukturális reformokat illeti, hogy a gaz, európai gazdaságok hatékonyságát növeljük, igyekeztünk a strukturális reformprogramról beszélgetni, amelyet az Európai Bizottság javasolt, az Európai Unió az Európai Unió szemeszter, az európai szemeszter megvalósítása is remekül zajlott és azt gondolom, hogy nem csupán egyetlen államnak tudható be az, hogy az elnökség során oly sok eredményt értünk el, hiszen nagyon sokan együttműködtünk, illetve a munkánk logikájával, dinamikájával van összefüggésbe, ami időnként nagyon bonyolult, de szerencsére a bölcsesség vette át az uralmat, és egy nagyon széles körű politikai diskurzust használhattunk ki, ugyanis minden vélemény számít, illetve annak gyakorlati megvalósítása is. Elnézést, hogy meghaladtam az időmet, köszönöm a türelmüket. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Garanov úr. Köszönjük ezt az átfogó bevezetést, és most áttérünk a pártok kérdéseire. Burkhard Bálc a néppárttól felteheti az első kérdést. First of all, I would like to... Köszönöm, miniszter úr, először is szeretnék köz- gratulálni önnek és brüsszeli csapatának, és nagyon örülök a sikeres elnökségnek. A gazdasági és különösen a pénzügyi ágazat szempontjából kulcsfontosságú pillanatban vették át az elnökséget, mert ön is megemlítette, hogy számos dokumentummal kapcsolatban sok előrelépés történt, azonban nagyon sok anyag van, amely még mindig nyitva áll. Úgyhogy egy nagyon rövid kérdésem lenne, ön szerint hol van még lehetőség gyors előrelépésre, és a tanács részéről az Európai Parlament, mint társjogalkotó ciklusa ugyanis jövőre lejár, tehát mit lehet elérni az ön véleménye szerint a jelenlegi ciklus során a tanács szempontjából? Ez lenne a két kérdésem. Tessék. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Szerintem nagyon sok mindent el lehet még az Európai Parlament ciklusa során elérni, Azt hiszem, talán nem baj, ha elismétlem, hiszen ez volt a legnagyobb érdem az elnökségünknek, hogy sikerült a banki csomaggal kapcsolatos csomót átvágni, ugyanis óriási volt a vita a tagállamok között, hogy mi jöjjön elsőként, a kockázat megosztás vagy a kockázat csökkentés. Egy végtelen vita alakult ki, és tulajdonképpen senki sem nyerte ezt meg, és sen, egyáltalán nem lehetett előrelépni az elmúlt években, és az összes kollégának kolléga erőfeszítéseinek köszönhetően, különösen Franciaország és Németország erőfeszítéseinek köszönhetően, amelyek kiemelt szereplői ennek a gazdasági folyamatnak, sikerült megoldanunk ezt a problémát, és a kockázat csökkentés Elnézést kérünk, nem kapunk bolgárból tolmácsolást, és a magyar kabin nem tud dolgozni. Yeah. Translation didn't work, now it works again. Okay. не съм, не съм оптимист, че по отношение на корпоративната данъчна основа. És bizakodó vagyok. Um, so. Nem vagyok bizakodó. Oh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 tehát ami a társasági adóalapot illeti, nem vagyok túlságosan optimista, nem hiszem, hogy túl sokat tudunk haladni előre ezen a területen, de ami óriási nyomást helyezett rám, azok a követelmények, a konszenzussal kapcsolatos követelmény, ezt egyes tagállamok arra használták fel, hogy az álláspontjukat mindenképpen keresztül vigyék. Volt olyan eset, ahol eh, egy tagállam bizonyos jogalkotási döntéseket blokkolt annak érdekében, hogy eh, az egyet, másik tagállammal való egyet nem értését így próbálja megoldani. Én azt remélem egyébként, hogy azért az el nem eh, tapasztaljuk meg túl gyakran, de az a helyzet, hogy a bolgár elnökség során ez előfordult. Ami pedig a pénzügyi csomagot illeti, én azt remélem, hogy az osztrák elnökség nagyobb előrehaladást ér el, nagyon sokat dolgoztunk, de ezek a fájlok rendkívül bonyolult anyagok, tehát a pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódók, illetve a tőkepiac, most ezekre gondoltam, egészen konkrétan ezek nagyon bonyolult témák, és biztos vagyok abban, hogy e parlament ciklusa során sikerül sikert elérni, de valószínűleg a, a több éves pénzügyi keretet nem tudják majd elfogadni. Ähm, Köszönöm szépen, miniszter úr! A szocialisták tennék fel a következő kérdést, de Beresz az, hogy még nincs itt, úgyhogy én teszem fel a következő kérdést. Egy kicsit kellemetlen jeleget fog ez ölteni. Nem csak a bolgár elnökségre fog vonatkozni a kérdésem, hanem az osztrák tanácselnökséget is fogja érinteni, illetve az utánuk következőket. az államileg szervezett pénzmosásra vonatkozó jelentésre kérdeznék rá. A parlament megállapította, hogy az adóelkerülés és az, e- ebben össze, és az ezzel összefüggésben álló jogszabálytervek a TAX 1-es bizottság, a TAX 2-es bizottság és a Panama vizsgálóbizottság összhangban kerül kidolgozásra. Az ECON egyáltalán nem foglalkozik ezekkel a témákkal, csak a TAX egy követi a TAX egyes bizottság eredményeit. Nos, a parlament felelőssége az, hogy E, ezt, hogy ez, ezeket a felelősségeket kiossza. A bolgár elnökség tájékoztatott minket arról, amikor megkérdeztük őket, hogy e, megkérdezték, hogy meg tudjuk-e hívni őket a, a TAX 3-as bizottság e, ülésére. hogy milyen jogalkotási következményei lesznek ennek, és e, akkor azt hangzott el, hogy az ECOL a fő partner ebben, viszont ez nem így van. A tanács a mindig, mindig aktuális elnökségnek tartozik beszámolása és felelősséggel. Az lenne a kérdésem, hogy voltak -e még más megfontolások, amelyek eltántorították a bolgár elnökséget attól, hogy, hogy kooperáljon a Taxa 3 bizottsággal, illetve megkérném az osztrák elnökséget, hogy konstruktívabban álljon hozzá ezekhez a kérdésekhez, annak érdekében, hogy tovább tudjuk haladni ebben a témában. Hiszen hogyan tudjuk világosítani egy multinacionális vállalat számára, hogy jöjjön ide el a köreinkbe, hogyha még azok az intézmények, amelyekkel együtt dolgozunk ezeken a témákon, ők sem képesek az együttműködésre. Nos. Tény, hogy ez a kérdés fontos az Európai Parlamentnek. A tanácsban mi sokat foglalkozunk az adóztatással, és az osztrák elnökség alatt sem lesz ez másképp, és velük is együttműködtünk ebben. És abban igaza van, hogy a parlament dönti el, hogy szervezi meg a munkáját, de ugyanígy a tanács elnöksége is maga dönti el, hogy mely intézményekkel mikor veszi föl a kapcsolatot. Sajnálom, hogy emiatt rossz érzés alakult ki. Szerintünk az ECORA az a bizottság, ahol ezt a témát meg kell tárgyalni. Talán majd az osztrák elnökség alatt több idő lesz erre, és a nyár folyamán megtárgyalhatják az osztrák elnökséggel, hogy milyen találkozók legyenek. Én pénzügyminiszterként én magam ezt nem tudom befolyásolni Bulgáriából a jövőben. Hát nem is a bűnöket akarjuk itt most egymás fejére olvasni, vagy megbánni, csak azt szeretnénk, hogyha az ilyen félreértéseket el lehetne kerülni a jövőben, és világos lenne, hogy az ECON az illetékes bizottság. Ugyanakkor a pénzmosás tekintetében a LIBE bizottság is érintett, a Júri bizottság is, hiszen az adó kérdésekkel Elsősorban a Gyuri Bizottság foglalkozik, az ország jelentésekkel például, aztán a KONT és a DEVE bizottságok is érintettek, de ezeket a TAX 3 vizsgáló bizottság fogja, fogta össze, ott teremtettük meg valamennyi bizottságnak az együttműködését. Tehát jó lenne, hogyha ezt a struktúrás kérdést a jövőben a tanács figyelembe venné és tudomásul venni. Ki van itt a köz ECR-től? Nem látok képviselőt. Akkor Jeszek úr kap szót. Well, thank you, Chair. Köszönöm, el. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A Taxe Bizottság kapcsán én is el szeretném mondani a véleményemet. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy a miniszterekkel egyeztetünk, és megpróbáljuk őket meghívni a taxabizottságba. Általában ez hosszú levélváltást igényel, és sajnos a parlament sem volt egységes abban, hogy kifele mit kommunikál, hogy ki miért felelős. A bolgár elnökség, a borlák, bolgár parlament ö, természetes beszélgető társunk. A TAX bizottságot abból a célból hoztuk létre, hogy azokat a súlyos adóelkerülésből, adócsalásból eredő éves károkat, amelyeket ezek a tevékenységek mintegy három ö, billió euró értékben okoznak az Európai Unió költségvetésnek, és azért, mert az európai polgárok 70%-a követeli, hogy az adóelkerülés adócsalás ügyében tegyen valamit az Európai Unió, és a bolgár elnökség úgy éreztem, hogy kivár és nem akar együttműködni, és nem vállalja a felelősségét ennek. Az, hogy elutasították az meghívásunkat a sok-sok magyarázat és meghívás megismétlése után ez nem lehetett véletlen döntés, ahogy elnök úr is mondta, úgy érzem, hogy ez tudatos döntés volt. Most megpróbáljuk az osztrák elnökségnek ezt egy pozitív módon jó előre elmondani, hogy ilyen fennakadások ne legyenek. Köszönöm szépen. Szerintem túl sok időt töltünk ezzel a kérdéssel, és túl dramatizáljuk azt. Én döntöttem így, és szerintem a parlament itt túlzott szerepet tulajdonított magának. Ez a vizsgáló bizottság, ez egy túlzó Erőfeszítés. A parlamenttel általában szívesen működtünk együtt, de én nem, valóban nem véletlenül utasítottam el a meghívást, ez az én döntésem volt, és ki is tartok emellett, nem valam vissza. Vállalom érte a felelősséget. And in, in, in retrospect, as the chair, and I ask, uh, would you would you record? A kérdésem az, hogy átgondolná-e az álláspontját, vagy mit javasolna az osztrák elnökség részére egy témakörben? Hát, ha vaš problém. Аз gledom само Ez az önök problémája, én a jövőbe tekintek. Das war der Vorsitzende des Taxe 3 Sonder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 Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretnék a Taxa Bizottsággal való együttműködésről szólni, és úgy hiszem, hogy ha a jövőbe tekintünk, akkor nagyon fontos lenne, hogy az osztrák elnökség megváltoztassa azt, ami az előző szemeszterben történt. Azt gondolom, hogy az önök elnöksége igen sikeres volt a kockázatcsökkentési csomag csökkentése elfogadásáról. Persze vitatható az eredmény, de azért ez az önök sikere volt. De az is igaz, hogy az adóztatás tekintetében nem haladnak annyira gyorsan a dolgok, és különösen a CBCR fájról szeretném kérdezni, tehát az ország beszámolókról, és ha nem tévedek, akkor a CBC arról csak egy ülésen beszéltek. Szeretném tudni, hogy ön mind gondol erről az ö, aktáról, melyek azok az országok, amelyek lokoló kisebbséget alkothatnak, és azt kérdezném öntől, hogy a következő elnökség számára lát-e valamilyen lehetőséget ennek megoldására? Не съм, не съм особен оптимист, че точно по тази тема може... Nem vagyok túl optimista, hogy túl sok előrelépést lehetne elérni ezzel a témával kapcsolatban, ugyanis több olyan tagállam is van, amelynek fenntartásai vannak ezzel az aktával kapcsolatban. Önök is valószínűleg tudják, hogy kiről beszélek, nem fogom ezeket a tagállamokat meg nevezni. Jelenleg egyébként egy hatásvizsgálat zajlik az úgynevezett befagyasztott adóról, amit kompromisszumos megoldásként javasoltunk, de véleményem szerint a tanácsban a vita nem eléggé őszinte és nyitott, és vannak olyan tagállamok, amelyek nem fogják, nem hajlandóak feladni azokat az relatív előnyeiket, amelyekkel az adórendszereik biztosítanak. Nyilván a helyi vállalkozások nyomást gyakorolnak rájuk, és igyekeznek a továbbiakban is azokat az adóprivilégiumokat kiélvezni, amelyek most érintik őket. Úgyhogy nem gondolom, hogy ezzel a témával kapcsolatban rövid távon sikerül előrelépnünk. Számos megbeszélést tartottam Löker miniszter úrral ebben a témában, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy jól lehető, nagyon energikus. Nem hiszem, hogy a témában több előrelépést tudnánk elérni. Köszönöm. Maybe since we have ministers. Mivel van még egy kis időnk, a második kérdésem az lenne, hogy az eurozóna vitához kapcsolódna, hiszen önök is szeretnének csatlakozni az eurozóna hoz. Szeretném tudni, hogy a Meszembek nyilatkozat után ez mennyire vehető komolyan, aggaszt minket ez a téma, és szeretném tudni a véleményét a francia-német javaslatról. Azt gondolom, hogy önök, mint eurozóna tagjelölt ország, az önök véleménye nagyon is számít. Аз категорично вярвам, че по-силна еврозона Én magam bizonyosan hiszek abban, hogy az erősebb eurozóna erősebb Európát jelent. Ami Bulgáriát illeti, kötelességünk csatlakozni az eurozónához az európai szerződés értelmében. Teljesítenünk kell a követelményeket jelen pillanatban, amit pedig a francia-német javaslatról elmondhatok, tény, hogy nem tökéletes, de mégiscsak nyújt némi választ és annak örülök, hogy a legnagyobb tagállamok igyekeztek választ találni azokra a kérdésekre, amelyek már évek óta függőben voltak. Olyan kérdések ezek, amelyek a monetáris unió jövőjét illetik. Az egyetlen dolog az, hogy abban nem vagyok biztos, hogy a költségvetési elemnek van bármilyen fontos szerepe. Minden esetre ez még a jövőbeli viták tárgyát képezi, biztosan nem ez a legfontosabb része a német-francia javaslatnak. Minden esetre támogatom e két vezető tagállam javaslatát, ez bizonyos. Köszönöm szépen. Most következne Mikola Jégersz. Tessék, Miguel. Bom dia. Eu tinha duas questões muito concretas. A primeira tem a ver com a dívida pública. Itt kérdésem lenne. Sok országban ö, időbomba ketyeg, például Portugáliában is. Most éppen enyhén emelkednek a kamatlábak. Ez ugyan pozitív trend, de ez hirtelen át is csapat akár egy ellenkező irányba. Mit gondol ön erről? Vannak-e hosszú távú megfogható eredmények, vagy továbbra is volatilitás jellemzi az eurozónát? Második kérdésem, még konkrétabb, adópolitikai területen. A közös konszolidált társasági adó alap témája nagyon sok gondot okoz, illetve ha megoldásával nagyon sok gond megoldható lenne. Mit tett a bolgár elnökség annak érdekében, hogy itt előrelépés történjen? Lesz a jogalkotási időszak végéig ebből valami? Публичният дълг действително е проблем, особено в южната част на Съюза. Az államadóság nagy gondot okoz továbbra is az Unió déli országainak. Bulgária sem kivétel, de jó példa. 24%-os az eladótodottságunk a GDP mért arányában és leszeretnénk ezt 20%-ra nyomni, remélhetően a jelenlegi generáció, a jövő generációval szemben <clears throat> felelősen viselkedik majd, és sikerülni fog. Ha nem így járnak el, az országok, akkor előbb-utóbb fizetésképtelenné válhatnak, és egyre függőbbé más országok szolidaritásától. Ez különböző mértékű kihívás a különböző országokban, de egy mélyebb belegondolással, vitával ez a probléma megoldható. Az a tény, hogy ön egyáltalán erre rákérdez, azt mutatja, hogy önt is, önöket is foglalkoztatja. Szerintem itt is azt kéne alkalmazni, hogy ne legyünk álszentek, ha valaki megszegi a szabályokat, és ne legyünk persze annyira rugalmasak sem, mint ahogy szoktunk néha lenni. Ami a társasági adóalapot illeti, megismételném, azt, amit már elmondtam. Áprilisban hatástanulmányt írattunk az egységes adóalap, konszolidált adóalapról. Közös metodológia, közös hipotézis alapján több országban, és az eredményt, a szöveget most a tagállamok felhasználhatják saját önértékelésükre. Bulgáriában ez egy jó eredményt hozott, mert nekünk viszonylag egyszerű adórendszerünk van, és alacsony adókulcsal, kulcsal és széles ö, körét lefedi ez az adókulcs a vállalkozásoknak. Látom, hogy egyes országok valami hasonlóra törekszenek, vagy akár ezt európai szintre is kiterjesztenék. Szerintem ez nem nagyon fog működni, mert mindig lesznek olyan tagállamok, amelyeket pont az adórendszerük versenyképessége éltet, és pont a különbségek fenntartásában érdekeltek, mert ezen nyernek. Miközben általában véve igaz, hogy az alacsonyabb adóráták jót tehetnének az európai gazdaságnak, tehát miközben én is ezt gondolom, nem nagyon remélem, hogy ez megvalósul. Szkeptikus vagyok. Még a legerősebb európai gazdaságokban sem biztos, hogy ez sikerülhet. Most egy kicsit ki kell szellőztetni és könnyíteni kell azokban az országokban a szabályokon, ahol megszorítások jellemezték az elmúlt időszakot. Köszönjük szépen! Az EFDD és az ENF nem kért szót. Éva Majdel kaphatna szót a néppárt részéről, de őt meg nem látom, úgyhogy akkor a koordinátor kollégának adok szót. Köszönöm. Az ön országának euró csatlakozása foglalkoztat engem. Moszkovicsi biztos ö, már kimondta egyszer nyilvánosan, hogy Bulgária következő euró zóna tag, önök megfelelnek a konvergencia kritériumoknak, és ahogy ön is most elmondta, készek arra, hogy csatlakozzanak akár idén a rendszerhez. Ugyanakkor a bizottság és a központi bank azt mondják, hogy olyan sorrendben kéne ezt elvégezni, hogy először a bankunióba lépnek be, ez szokott lenni az eurozóna válószabálya. Tehát van egyfajta fenntartás, ez nyilván nem véletlenül van így, mert az utóbbi években több megrázkódtatás érte a, bank, a bulgár bankrendszert, komolyabb Tehát érték fenyegetések, és amikor az új tagokat értékelik, akkor az egész gazdaságot is persze figyelembe kell venni, nem pusztán a szűk megfelelési kritériumokat, a stabilitást, a válságkezelési képességet általában. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy az önök csatlakozásának a milyen érvei, ellenérvei hangzottak el a közelmúltban, és ön ezek közül melyeket képviseli. És a sorrendiségről mit vélekedik? Azzal kezdeném, hogy valóban 2014-ben súlyos válság érintette az országot, amikor a egyik kereskedelmi bank eh, csődhelyzet közelébe került, és nem tudom, hogy az információit hozzá honnan szerezte, ugyanis 2016-ra egy értékelés történt, a Világbank értékelte illetve az IMF is értékelt a teljes pénzügyi rendszerünket, és annak az értékelésnek a következtetései nyilvánosak, és semmiféle olyan lényeges problémát nem mutatnak, mint amelyeket ön említett. Természetesen a biztosok általi nyilatkozatok olyan lehetőségeket vázolnak fel, amelyekkel senki nem vitázik, tehát hogy Bulgária csatlakozik az eurozónához előbb vagy utóbb. Ha az időzítésről beszélünk, volt egy olyan kihívás, amelyet ön jogalkotóként meg kell fontoljon, ugyanis a bankunió működése semmilyen módon nem kapcsolódik ahhoz a megállapodáshoz, amely az azon eljárást szabályozza, hogy hogy legyen a bankunió közben való tagság és a bankunió tagság, az eurozóna tagság között nincsen semmiféle konkrét összefüggés, és ez jogszabályi szempontból nagyon fontos, tehát nincsen jogi előírás arra vonatkozóan, hogy az eurozónahoz való csatlakozás előtt a bankunióhoz csatlakozom. Természetesen értékeljük, illetve úgy találjuk, hogy ez irreleváns, sőt lehetetlenség az, hogy valaki az eurózóna tagjává váljon, ez nem lehetséges a bankunióhoz való csatlakozás nélkül, de ez a helyzet, hogy egyértelmű szabály nincsen az egységes felügyeleti mechanizmus tekintetében, ami azt sugalja, hogy az eurozónához való csatlakozásunknak mi lenne az első lépése, mi kimondtuk a szándékunkat, kifejeztük az álláspontunkat, és azt várjuk a partnereinktől az eurozónában, hogy határozottan foglaljanak állást, és osszák azt a véleményünket, hogy Bulgária párhuzamosan csatlakozhasson a bankunióhoz és az ERM-hez. Természetesen a bankunióhoz való csatlakozás a lezajló folyamat sebességétől is működhet, 6-12 hónapot is igénybe vehet ez. Természetesen készen állunk arra, hogy erre az útra lépjünk, jól értjük, hogy az eurozóna tagság prioritásunk, és ha az utolsó feltétel a bankunió tagságához az utolsó feltétel is teljesül, akkor nem lesz ez már jogtalan érv, mint ahogyan Schengen is volt, hogy ahol Bulgáriával szemben nem egyenlő elbánást alkalmaznak, ugyanis ez most már a gazdaságiról a politikai évre helyezi át a hangsúlyt, és ez pedig alássa a hitelességet. Köszönöm szépen a választ. Az SND, tehát a szocialisták kapnak ismét lehetőséget, de valószínűleg a koordinátoruk még mindig dugóban ül, úgyhogy szeretnék beugrani helyette, és egy kérdést fogalmaznék. A BRD-vel e kapcsolatban tennék fel egy kérdést. Ezt a dossziét be lehetett fejezni a tanács részéről, és itt ebben a házban én vagyok a jelentéstevője a CRR-nek, illetve egy kolléga a BRD-nek a felelőse. Úgy gondolom, hogy egész jó eredményeket értünk el ezen a téren, és most a három oldal egyeztetések előtt állunk. Úgy tűnik, hogy ez egy komoly feladat lesz a home és a host tagállamok között, és ez ahhoz vezet, hogy a tanács általános megközelítés se ez esetében a likviditási kérdések merülnek fel. Most hogy lehetne itt egy egyensúlyt megtalálni a bankunió befejezések között, hiszen ez, ez végül is egy követelmény lenne, illetve a host tagállamok elvárásai között, hogy lehetne nekik is megfelelni, hol lát ezen a téren lehetőségeket, mozgásteret? Pervans, remélem, hogy jól helyettesítettelek. A helyzet az, hogy ön olyan kérdést tett fel, ami eléggé kényes témát érint, és azt mondom, hogy kompromisszumra jutni igen nehéz volt. Nagyon nehéz számomra elmagyarázni, nehezemre esik elmagyarázni, hogy ezt a kompromisszumot hogyan lehetne módosítani vagy megváltoztatni az Európai Parlament részvételével, és azt remélem, hogy az osztrák elnökség sikeresen előre tud lépni ebben a témában, de azt kellene mondanom, hogy nagyon-nagyon nehéz volt. Nagyon-nagyon nehéz volt kompromisszumra jutni. És azt gyanítom, hogy a tanács és az Európai Parlament közötti megbeszélések sem lesznek a jövőben egyszerűek. Ezért önökhöz fordulok hogy legyenek rugalmasak. Egyéb esetben szerintem az ezzel a témával kapcsolatos viták sikeresek lehetnek. Also unser aller Ziel ist, die in dem zweiten Halbjahr abzuschließen. So viel az a célunk, hogy ezeket az egyeztetéseket a második fél évben lezárjuk, ez már biztos. Néha az a benyomásom, hogy vannak itt félreértések, abban a tekintetben, hogy hogy, dönté, hogy döntés, részt veszünk a döntéshozatali folyamatban. Van itt még egy kis időnk a Catch the Eye um, folyamat számára, két perces uh, időablakok nyílnak itt meg. Van-e érdeklődés a kollégák részéről? Szeretnék, szeretnék élni még ezzel a lehetőséggel? Akkor Krisztosz a kollégának átadnám a szót. Well, I would like to congratulate the Bulgarian presidency. Szeretnék gratulálni a bolgár elnökségnek az elvégzett munkáért, és a bolgár el, kormánynak is, hiszen szerintem méltánytalanul kritizáltuk őket abban a tekintetben, hogy mi történik a, a, az Európai Unió szintjén az adórendszerekkel. Vannak itt nagyon erős játékosok, akik megakadályozzák azt az előrehaladást, amit kitéz, kitűztünk célként. Van egy kérdésem arról, hogy a bolgár kormány hogyan éri el a fiskális stabilitást. Bizonyára megérti, hogy miért teszi fel, teszem fel ezt a kérdést, én görög vagyok. 20-tól 24 százalékig a GTP- ez a mérten, ennyi az államadóság, ez egy fantasztikus eredmény. Görögországban 29 százalék, és ha jól tudom, az államadósággal nincs is, a deficittel nincs is akkora problémájuk. Az a kérdésem tehát, hogy hogyan sikerült ezt az eredményt elérni. Jó kérdés. Nagyon is tartalmas kérdés ez, figyelembe véve, hogy 1400 kilométeres a tengeri határunk, önöknek meg 30 ezer kilométer, déli államok, mi déli államok általában, mintha kevésbé lennénk fegyelmezettek. És az eurozónával kapcsolatos vitákban, amikor partnereinkkel vitázunk, akkor azt mondják nekünk, hogy hát önök Görögországgal szomszédos ország, mintha ez, faj, ez, ez egyfajta előítélet lenne. Igen, szomszédos ország vagyunk, közel vagyunk egymáshoz. De soha nem volt olyan kísértésünk, hogy többet költsünk az évek során, mint amennyi pénzünk van. És az ön hazájában egyes politikusok ezt mégiscsak így alkalmazták túl sokáig, és ezért Görögországnak nagyon kemény, nagyon nagy árat kellett fizetni egy olyan gazdasági gyakorlat miatt, amely nem működött. Ez pedig az ön kormányának rugalmassága számára kihívást jelenthet az adópolitikát illetően, nagy kihívás nem csupán számomra és a kormányom számára, hanem ez mindig kihívás lesz elhalasztottuk ezt a problémát, és attól félek, hogy tíz év múlva ez a probléma visszatér. Ez, ebben akár fogadni is kész vagyok. De ne Görögországot bíráljuk. Ahhoz, hogy Európa jól működjön, be kell tartani a szabályokat, amelyeket mi magunk határoztunk meg. Tehát ebből alakítsunk értéket, próbáljunk meg olyan okos generációkat felnevelni, hiszen a válság során is azt tapasztaltuk, hogy a kevésbé felkészült országok szenvedtek a legtöbbet. Az önök gazdaságának óriási adóssága ellenére az ország különösen jól működik, a 30 ezer kilométernyi tengerpart azért előrevetíti, hogy Görögország mindig is rendben lesz. Nem hiszem, hogy itt nagy probléma lenne. Dank. Ähm, mit einem Blick auf die Uhr. Äh, Köszönöm szépen. Akkor itt most lezárnám a KCDI eljárást, és Goránov úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy ma reggel csatlakozott hozzánk, és részben kellemetlen kérdésekre világos és egyértelmű válaszokat adott. Nem minden esetben tetszett ez nekünk, ez egyértelmű, de legalább ezzel tudunk valamit kezdeni. Nagyon köszönöm tehát, hogy ma kész volt vállalni a szerepet a vitában, és hogy a bolgár elnökség alatt kooperált az Ekonnal is, és örülünk a jövőben is az együttműködésnek. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák! Akkor mehetnénk tovább a 15-ös napi rendi ponttal. A 15-ös pont alatt az általános költségvetéssel foglalkozunk, a 2019-es pénzügyi évre vonatkozóan az előadó Ludek Niedermayer, és uh, az Econ itt uh, a Budge mm, szakbizottsággal együtt alkotja meg ezt a véleményt. Először is 7 percig megadnám a szót Ludek Niedermayernek, az előadónak. Ludek, tessék. Köszönöm szépen, Péter. Szerintem nem lesz szükségem 7 percre. Megtörtént az első eszmecsere a kérdésben ezt követ az árnyék jelentéstevők találkozója. Én nagyra értékeltem a kollégák részvételét, és ahogy megígértem, megpróbáljuk majd belefoglalni a munkába, illetve megpróbáljuk a, a véleményünket egy véleménytermezetbe belevinni. Szeretném összességében megismételni a fő megállapításokat, vannak itt sürgős kérdések az Európai Unió számára, például a biztonság és a védelem tekintetében, és így az én megközelítésem alapján azt tudom mondani, hogy nem feltétlenül több forrásra van szükség, hiszen ez amúgy is nagyon korlátozott, hanem a hatékony felhasználásra helyeznénk a hangsúlyt. És szerintem legtöbben egyetértenénk abban, hogy nem hogy az, hogy nem nincs szükség több forrásra, attól még lehet jó eredményeket elérni. Kulcsfontosságúnak tartjuk a költségvetést az Európai Felügyeleti Hatóságok részére a javasolt költségvetésben komoly forrásbővítéssel számolhatnak a, az európai felügyeleti hatóságok. Próbáltuk hosszú, hosszú időn keresztül megérteni, hogy mi volt ennek az oka, és vannak itt különböző tényezők, például a, a, az EBA esetében, tehát a bankhatóság esetében az áthelyezés, és az eszekra vonatkozik egy felülvizsgálat is, ez is maga után von némi költségbővítést. Tehát úgy gondoljuk összességében, hogy indokolta ez a megközelítés. Megvizsgáltuk a helyzetet a tanácssal és az európai felügyeleti hatóságokkal. Úgy gondoljuk, hogy um, illetve tudomásuk van arról, hogy a következő évben teljes felülvizsgálásra kerül sor. Az, um, az eszehoz tartozik az EIOPA, az EBA és az ESMA. Nem vagyunk azzal teljes mértékben tisztában, hogy hogy, hogy úgy gondoljuk, hogy az ESZA felülvizsgálatra Egy másik fontos tényező, hogy a tanácsi álláspontban 50% van, van a kulturális támogatási programokra előirányozva, ez fontos tudnivaló. Meglepett, hogy úgy tűnik, hogy a tagállamokat nem nagyon érdekli ez a tény, mivel azt javasolják, hogy a forrásokat tovább csökkentsük. De éppen most megtudtuk, hogy eredmény született a fájl vonatkozásában, pénzt visszatesznek ebbe az alapba, és két a fejezet lesz majd a fejezeten belül, vagyis visszatérünk az eredeti bizottsági javaslat koncepcióihoz, és ezt érdemes lenne támogatni. Persze a tagállamok döntik el, hogy akarnak-e új költségvetési sort nyitni, és erre, célni, erre célra használni, ez kevésbé függ a parlamenttől, de remélem, hogy ilyen döntés születik, és a következő néhány percben is pozitív vélemények hangzanak el erről. Más jelentős mondani valom nincs, ugye a három milliót 23 ezer euróval megfejelni a tanács, és lesznek horizontális tételek is, de erről a vitáról többet nem tudok egyelőre mondani. A javasolt összegek a következő órák során dőlnek el. Várom a képviselőtársaim inputját a szöveghez. Ezeket szívesen beveszem, és összességében tehát nem túl jó az időterv, mert az ősz utolsó hetére ennek kész kell lennie, ehhez nagyon intenzív együttműködésre lesz szükség, és az augusztus végi szavazástól is sok minden függ, és az utolsó árnyékerődői ülésünk most volt hétfőn, eddig jó az együttműködés, remélem, hogy így is marad, és hogyha bárkinek van tehát mondani valója, a folyamathoz hozzászólni valója, akkor azt szívesen bevesszük, utána pedig a módosítókat augusztus végén majd egyenként megszavazzuk. Köszönöm szépen, Ludek, ezt az áttekintést. Az SSD frakció nevében Simona Bonafé helyett most Fernandez kollégát halljuk. Igen, Simone megkért, hogy helyettesítsem. Felolvasnám, amit Simone írt nekünk üzenetképpen. Tisztelt elnök úr, kollégák, meg szeretném köszönni az előadónak, az véleménytervezet bemutatását. Ez egy kiegyensúlyozott szöveg, remélem, hogy jó lesz az együttműködés, a párbeszéd közöttünk, és kialakul majd egy közös bizottsági álláspont, ahogy az előadó is lefekteti. Fontos, hogy azokat a specifikus prioritásokat, amelyeket az Európai Unió meghatározott, a polgárok is értsék és támogatsák. Az előadó a harmadik bekezdésben közvetlenül hivatkozik a védelem és biztonságpolitikára, politikára, igen, szerintem is az Európai Uniónak meg kell erősítenie az önvédelmét, de nem ezt tekintem a legfőbb prioritásnak. Szocialistaként, demokrataként számunkra a növekedés és a foglalkoztatás fontosabb szempontok. A gazdasági növekedés ö, mellett persze a környezeti fenntarthatóság és a szociális kohézió is fontos nekünk. Személy szerint én a fenntartható finanszírozással kapcsolatban fogok majd javaslatokat tenni. A, a fenntarthatóságot meg kell finanszírozni. Ezt persze le kell bontani részletekre, a versenyképességi prioritásokkal összevetve, úgyhogy legjobban, a lehető legjobban megvalósítsuk a polgárok érdekeit. Az európai szemeszter kapcsán a bizottság ezt már felvázolta, hogy elége a koordinációra szánható eszköz és a makrogazdasági politikákra. Én e tekintetben még kiemelném a szociális ö, alapokra való költés fontosságát, hiszen a gazdaság és monetárius uniónak van egy szociális pillére is. A gazdasági monetáris unió teljes körülségével az Európai Unió erősebb lesz, és a polgárai számára is biztonságot ad. Az előadó az ESAS szerepét pozitívan emeli ki, ezzel egyetértek. A pénzügyi piacokat, a fogyasztók védelmét javítani kell, és a megfelelő hatóságoknak jobban meg kell a kötelezettségeiknek és a felügyeleti rendszer követelményeinek. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy valamennyi európai intézménynek hozzá kell járulnia a sikerhez. Ez például a költségek, a kiadások okosabb felhasználásával érhető el, hatékonyság növelésével és esetleg új adótípusok bevezetésével. A voice should not in any case include all az általános felülvizsgálat során ennek külön fejezetet fog szentelni a kollégium a piaci résztvevők felsorolásakor, amikor a bizottság, amikor az előadó jelentését bemutatta, ő az SS költségeinek megtámogatása mellett tör lándzsát. Ezt mi is támogatjuk, legakár egy új adó megteremtésével, és a jogalkotásról szóló vita során reméljük, hogy sikerül majd ezt véglegesíteni. Javaslataimat még ezen a héten megküldöm, nem lesz sok módosítom, de remélem, hogy általuk a vélemény minőségét fogom majd javítani. Köszönöm szépen, és Simona Bonafének boldog szülenép szűnapot szeretnék kívánni, sajnos nincs ma itt körünkben. Case Swinburne következne az ECR-től, viszont az ECR-ben nem látok senkit a teremben, úgyhogy az ALDE köréből Nils Torvald kért szót, Naktigál kolléga pedig nem fogja helyettesíteni, úgyhogy az ALDE sem fog hozzászólni a kérdéshez. És akkor a zöldektől Sven Gigold itt sem látok kollégát, ebben az esetben sem. Így áttérünk a GUE pártra. Nina Ronja Kari jelentkezett, de ő sincs itt, úgyhogy senki nem is szeretné helyettisíteni a, a hozzászólását. És akkor így el is jutottunk a Catch the Eye-hoz. Megkérdezném a kollégákat, hogy szeretnének-e szót kérni. Szeretne olyas valaki szót kérni, aki nem állt fenn a listán nem, nincs rajta a listán. Nos, ez nem így van, és akkor vissza is adnám a szót a Ludek Nindermayernek az előadónak. Köszönöm szépen a javaslatokat, biztos vagyok benne, hogy az árnyék jelentéstevők még itt hozzá tudják tenni a, a véleményüket. Vannak hiányok, amelyeket a módosítókon keresztül még pótolni lehet, és törekszünk majd a kompromisszumos módosítókra is, és hogyha ha ez nem így történik, akkor e, megszavazzuk a módosítókat. Nos, egyes, néhány dolog nem jutott bele, néhány témáról nem ejtettünk szót, de biztos vagyok benne, hogy még tudunk ezen módosítani, és jó eredményeket fogunk elérni. Ami pedig az, az időbeosztást jelenti, a módosítók benyújtásának határideje július 18-a 12 óra, és augusztus 29-én és 30-án fontoljuk ezeket még meg, illetve a szavazás az uh, szintén augusztus 29 vagy 30-án következik be. Köszönöm szépen az eszmecserét, és most felfüggeszteném az ülést 10 óra 30-ig. Akkor érkezik Olaf Scholz, német szövetségi pénzügyminiszter a szakbizottsághoz.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 Dear colleagues, may I ask you to take seat, please? Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy körünkben üdvözölhetem a német szövetségi pénzügyminisztert, alkancellárt, Olaf Scholz urat. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, hogy eszmecserét folytasson az EKON tagjaival különböző témákról, mint például a bankunió, a gazdasági és monetáris unióval kapcsolatos csomag, tehát csupa olyan fontos téma, amelyel foglalkozunk itt a szakbizottságunkban. Ebben a jelentős pillanatban amikor közeleg a ciklus vége, és Európának lehetősége nyílik arra, hogy gazdasági monetáris uniónkat ellenálló képesebbé és stabilabbá tegyük, képesebbé arra, hogy a fenntartható munkahelyeket és a fenntartható növekedés, társadalmi kohéziót támogassa. Természetesen körültekintően elolvastuk a Messeberg nyilatkozatot, amelyet június 19-én tettek közzé a Gazdaság és Monetáris Unió lehetséges reformjáról, és különösen értékeltem azt az utalást, hogy a GMO-nak lehetőséget kell biztosítani, hogy az aszimmetrikus sokokat fel tudja fogni, ez egy olyan stabilizációs funkció, amelyet a parlament nagyon nagyra értékel, és hozzá is járult ahhoz, a Berez jelentéssel például, illetve egyéb területekre is utalnék annak biztosításának szükségességeire például, hogy a kockázat csökkentési folyamat mellett a kockázat megosztásra is figyelmet fordítsunk, hiszen ez a két dimenzió kölcsönösen erősítheti egymást. Tehát nagyon nagy érdeklődéssel várjuk hogy mit szeretne elmondani nekünk, és természetesen a kollégák is nagy érdeklődéssel várják, és eszmecserére kerül az előadása után sor. Parancsolja, miniszter úr! Schönen Dank für die Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt felszólalhatok, elmondhatok néhány gondolatot olyan témákról, amelyek foglalkoztatnak mindannyiunkat. Arról van szó, hogy hogyan tudunk tovább haladni a gazdaság és monetáris unió tekintetében, a bankok tekintetében. Nagyon sok fejlemény re volt alkalmunk, fejlemény történt az elmúlt hónapokban, és azt mondhatjuk, hogy most olyan pillanatban állunk, amikor döntések sorozatát lehetne hozni, és ezeket a döntéseket az elmúlt években nem tudtuk még meghozni. Az első nagy előrelépés az én szempontomból a banki csomagot illet, banki csomagra vonatkozik. Az ECOFIN tagjai egyetértésre jutottak ebben a kérdésben. Elkezdődött a háromoldalú egyeztetési eljárás, és ez azért fontos, mert jó, mert ez egy kiegyensúlyozott szöveg, olyan kérdéseket taglal, amelyek fontosak a, a bankrendszer stabilitása szempontjából, illetve gondoskodik a megfelelő szolidaritásra is a, a résztvevőket illetve A banki csomagról még annyit mondanék, hogy nagyon kiegyensúlyozott egyességen alapul, erre azért volt lehetőség, mert végső soron mindenki ráismert arra, hogy ez egy megfelelő megoldás, amelyet támogatni tud, és ez az előfeltétele annak is, hogy más területeken is előrelépéseket tegyünk. Félreértés lenne azt gondolni, hogyha hogy amennyiben a banki csomag a különböző kritériumokkal nem valósul meg, akkor lehetséges lenne további előrelépéseket tenni további eh, lépéseket megvalósítani, amelyekről még ma itt beszélni fogunk. Ez egy nagyon komoly előrelépés, amely előfeltétele az egyéb előrelépéseknek. Hogyha itt nem történik elmozdulás, akkor például a, a globálisan versenyképes bankrendszert sem tudjuk eh, rendesen megvalósítani, és így es, itt elsősorban a különböző előírásokra gondolok, a megfelelő betétekre vonatkozóan, amelyeket um, fel lehet használni válságidők esetében. És hogyha itt is csökkentenék az elvárásokat, akkor nagyon hosszas reform, nagyon lassú reform lépéseket tudnánk csak tenni illetve részben meg se lehetne ezeket valósítani. Úgyhogy ezért is hangsúlyozom, hogy a banki csomago, csomagnak nagyon nagy jelentősége van, és kérem a parlamentet, hogy támogassa. Ez lenne a legfontosabb hozzájárulás az Európai Unió szempontjából. Egyébként további előrelépésekre lesz még szükség, amelyekre épülhet ez a banki csomag is és itt főleg arról van szó, hogy az európai stabilitás, az, az elszemet, az európai stabilitási mechanizmust hogyan tudjuk felhasználni. Vannak itt kérdésfeltevések, amelyekkel lehet foglalkozni, és ezekre is majd rátérnék a fontosabbakra. Ha az elszemet szeretnénk megváltoztatni, akkor ezt egy lépésben kellene megtennünk. Ötször, hatszor megközelíteni ügyben a, a szerződéseket, az eh, semmiképpen se jó ötlet. Ha csinálunk valamit, akkor azt eh, össze, összesített erővel kell tenni, meg kell beszélni a lépéseket, és eh, ilyen szempontból kell módosítani a szerződéseket, illetve azt, ezt a munkát elő kell készíteni. A francia kollégámmal kifejlesztettünk egy eljárást, megvitattuk, ezt az Európai Tanács keretében is. Az első pontra térnék rá. El tudjuk képzelni azt, hogy az ESM át, tudja, át tudná venni az európai valuta alap szerepét az Európai Unióban. Ez számunkra egy nagyon nagy előrelépést jelentene hiszen az ESM már így is nagyon fontos szerepet vállalt olyan tagállamok stabilizálásában, amelyek nehezen fértek hozzá a pénzügyi piacokhoz. Éppen most járunk a Körögország program sikeres végénél, úgy gondolom, hogy ez is tanúbizonyságot tett az európai szolidaritástól, és tisztában kell lenni azzal is, hogy ez a program túl, meghaladt mindent, amit például az IMF is akár nyújtani tudott volna. Tehát ez egy, nem, egy, nem egy kis regionális program volt, hanem egy nagyon nagy jelentésű, jelentőségi program, amire Európa képes volt. Éppen ezért meggyőződésem annak a helyessége, hogy ebbe az irányba haladjunk tovább, és az elszemet lássuk el ezen lehetőségekkel. Döntést kell hozni ezen túlmenően a banki struktúra továbbfejlesztésről is, rendelkezünk az egységes szanálási mechanizmussal, illetve a bankok biztosításával is foglalkozunk már régebb óta, és szükség lesz egy védőhálóra ebben a tekintetben, azért, hogy fokozhassuk a, bankok biztonságát. A közös védőháló védőháló elképzeléséhez már sokan csatlakoztak, és ezt az ESM-mel kell összefüggésbe hoznunk. Hogyha ezt megtesszük, tehát a, a valuta alap funkcióit továbbfejlesztjük, illetve a védőhálót kialakítjuk, akkor mindenképpen fontos reformlépéseket teszünk meg. Mit kell szem előtt tartani ebben az összefüggésben? Nos, az elszemet olyan feladatoktól kell megszabadítani, amelyekkel soha nem is kellett volna foglalkoznia. Ez a, ez a közvetlen feltőkésítés a bankok esetében. Hogyha ezt a védőhálóval tesszük meg, akkor szerintem ez lenne egy megfelelő megoldás. Ugyanez vonatkozik arra a kérdésre, hogy mit csinálunk az állampapírokkal az államkötvényekkel. Szerintem ebben az összefüggésben is egy új rendszert kellene létrehoznunk. Az államadóságokat át kell struktúrálni, és a jövőben az állampapírok kibocsátását is át kell gondolni. Hogyha ezt az euró országokkal összefogásban csináljuk, akkor mindenképpen az a téren is előrelépést tudunk tenni, és növelhetjük a stabilitást. A bizottság részéről érkeztek javaslatok azzal kapcsolatban, hogy hogyan foglalkozunk a jövőben a nem teljesítő hitelekkel. Ezeket el kellene fogadni, illetve meg kell vitatni először is azt, hogy milyen célkitűzések vannak ezen a területen, hogy milyen hova fejlődjenek, hova változzanak ezek a nem teljesítő hitelek. Egy 5%-os keretet kellene itt megállapítani, 5%-os küszöböt. Úgy gondolom, hogy hogy hiteles egyességeket kell kötni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy, egy, hogy ezt a szituációt közö, közös irányítással tudjuk kezelni főleg azok a bankok, amelyek, amelyek érintettek a kérdésben. Hogyha mindezt együtt elvégezzük, akkor azt is el tudjuk érni, hogy gyorsabban valósuljon meg a védőháló, tehát 2024 előtt. Szerintem ez nagyon sok, sok mindenkinek jó, alapot nyújtana, és szerintem arról is meg kell győződni, hogy amennyiben megvalósítottuk a védőhálót, rögtön lépjen is életbe. Ez a stabilitást jelentene a bankok számára. Illetve az problémat, problematikus lehetne, hogyha egyesek benne vannak, mások nincsenek benne ebben, az, ebben a rendszerben. Úgyhogy ezen a téren ilyenek az elképzeléseink. Vannak még egyéb kérdésfeltevések, például az, ed, az EDIS, Erről is beszél, zajlanak a tárgyalások, illetve meg kellene vitatnunk, hogy egy ütemterv hogy nézne ki ebben a kérdésben. Mindenki tudja, hogy az edis kapcsolatban még nagyon összetett kérdések vetődhetnek fel, viszont ezekkel foglalkoznunk kell ahhoz, hogy történjen valami. Ezen túlmenően pedig azon is el kell gondolkoznunk, hogy a fiskális kapacitást hogyan valósítjuk meg, nagyon sok ötlet kering, amelyeket részben érdekesnek találok. A francia kollégákkal is egyeztettünk ebben a kérdésben, és ez ügyben is előre, moz, előre kell lépnünk, ki, fel kell fedezni azt, hogy mi itt a megfelelő eszköz, és mi nem. Számunkra már egyértelmű néhány kérdés, és ezekről rá is térnék. Az Európai Unió keretein belül kell ez a ma mozogni, és ezt szem előtt kell tartani. Úgyhogy, ha fiskális kapacitásról beszélünk, akkor nem az Európai Unión hozunk lé- kívül hozunk létre rendszereket. Ezen az alapon konkretizálásra kell, hogy sor kerüljön. Vannak itt különböző elképzelések a bizottság részéről is részben, és mi arról szeretnénk itt főleg vitatkozni, hogy hogy a munkanélküliségi biztosítás viszont biztosításával mit kezdjünk. Ennek egy komoly stabilizálódási, stabilizálási funkciója lenne nehéz időkre nézve. Ezt már kipróbáltuk, hiszen illetve a rendszer már kipróbálásra került, ugyanis az Egyesült Államokban is hasonlóképpen működik, és lennének ennek feltételei, előfeltételei, Például a, a tagállamoknak ki kellene fejleszteni a saját eh, rendszerüket eh, ebben a tekintetben, de makrogazdasági sok helyzetekben, a, amennyiben munkanélküliség eh, lép fel, a rendszer ki tudná védeni a nagyobb megrázkodtatásokat. Úgy gondolom, hogy ez még további vita, vit, ezt még meg kellene vitatnunk a jövőben. Úgy gondolom, hogy lehetőségünk van a fejlődésre, és mindenképpen foglalkoznunk kell a sürgős kérdésekkel, főleg például a banki csomagot illető háromoldalú egyeztetéseket kell előrevinni. Illetve az ESM reform lépéseket meg kell még vitatnunk, és ugyanakkor el kell kezdenünk arról is beszélni, hogy az euróövezet stabilitását hogyan tudjuk tovább erősíteni. És hogyha ezt meg tudjuk valósítani, ha tudunk beszélni a közös problémákról, akkor úgy gondolom, hogy új etapot kezdhetünk meg, új sebességet érhetünk el az európai reformok területén, főleg olyan kérdésekben, amelyek valóban nagyon sürgősek. Most még jó gazdasági mutatókkal dolgozunk, az európai tagállamok nagy része teljesíti azokat a közös kritériumokat, amelyeket felállítottunk, és olyan időket élünk, amelyben lehetőség van arra, hogy ezt a rendszert tovább építsük. Hogyha ismét viharos idők jönnek, akkor adott esetben jobban tudunk reagálni, mint az elmúlt válságidőben. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen. Comprehensive. Uh, Miniszter úr, ezt az átfogó tömör beszámolót a német álláspontról. Uh, as a representative of a parliamentary committee. A parlamenti bizottságunk a rendes jogalkotási eljárásban fogja ezt a két szöveget megalkotni, mindkét félnek kompromisszumokra készeknek kell lenniük, és ez a háromoldalú egyeztetés nem egy take it or leave it típusú tárgyalás, hanem meg kell egyeznünk, kompromisszumokra kell jutnunk, lépnünk kell a megegyezés érdekében. Így működik a jogalkotás az Európai Unióban. Egy nagyon sok hasznos gondolatot megfogalmazott. Biztos vagyok abban, hogy a kollégák majd ezekre reflektálni fognak, és hogy megtehessék, meg is adom a szót először is Bárc úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Nagyon örülünk annak, hogy az ECON bizottságban. Örülök, hogy a német pénzügyminiszter itt van. Ez az utolsó olyan alkalom, hogy ebben a formában mi itt így egymással találkozhatunk. Talán ez nem is véletlen is jó, így Langen úr pedig beleszólít nekem. Nos, köszönöm ezt a jó áttekintést, amelyet megfogalmazott számunkra már az elején elmondanám, hogy azzal teljesen egyetértek, hogy most van az alkalom arra, hogy lendületesen tovább lépjünk, ezt fel kell, ki kell használni. Ugyanakkor a, a követelések, javaslatok, amelyek jelenleg megfogalmazódnak, nagyon sokfélék, és e, az ESM továbbfejlesztése, a backstop, a védőháló megvalósítás tekintetében érdekelne, hogy ön szerint mi az, ami realisztikusan megvalósítható, mire tudjuk felhasználni ezt a mostani lehetőséget. 2019-ben lesznek az európai választások, új bizottság fog felállni, új posztokon új emberek lesznek, mi az, amit nem javasol nekünk, hogy ne forszírozzunk. És mi az, amit továbbfejlesztésre érdemesnek lát. Pervons Berenzitül mellettem is, mi az utóbbi hónapokban szorosan együttműködtünk több jelentésen is, és ezekkel ugye az a szándékunk, hogy a felügyeleti struktúrát megjavítsuk, véglegesítjük. Ön a tanács részéről német pénzügyminiszterként egyetérte azzal a parlamenti törekvéssel, hogy a választásokig megegyezzünk a legfontosabb tételekben. Szerintünk erre lenne szükség, ugyanakkor azt látjuk, hogy egyesek akár tudatosan kerékötői a rendszernek, nem tudom, hogy a német fél hova sorolható. Köszönöm szépen a kérdést. Szerintem, amit az előbb megpróbáltam bemutatni, az már egy nagy, nagyon átfogó jellegű bemutatás volt. Komoly terveink vannak, mindenképpen meg kell találni az együttműködést és az egyetértést, főleg a banki csomagról, és aztán az ESM-ről, illetve az összefüggő kérdés, ez, ezzel összefüggő kérdésekről. A két másik vitában is gyors előre, előrelépéseket kellene tenni, de ott egy konszenzusos eljárást kell alkalmazni, tehát uh, szerepet játszik az, hogy milyen szempontokat képviselnek a tagállamok, és szerintem az már egy jó e, előrelépés, hogyha a, amennyiben a fiskális kapacitásról beszélünk, ezt az Európai Unió keretein belül tesszük. Viszont e, meg kell azt is nézni, hogy hogyan illeszkednek össze az egyes e, kérdések, rész, részkérdések. Az általunk kifejlesztett eszközöknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy specifikus helyzetekben is felhasználhatók legyenek, például az elszem esetében a rövid távú hitelekre gondolok, illetve olyan helyzetet kell teremtenünk, amelyben a saját felelősség köre sem felejtődik el az egyes tagállamok esetében. Egyesek még szkeptikusak a fiskális kapacitás megközelítésével, de hogyha ezt megfelelőképpen alakítjuk ki, akkor lehet, hogy változnak a vélemények, hiszen itt arra van lehetőség, hogy a rendszer stabilitását növeljük, anélkül, hogy az egyes résztvevők felelősségét megkérdőjeleznénk. Ami még szerepet játszik itt a, a vitákban, az az, hogy a pénzügyi tranzakciós adók esetében gyorsabb előrelépéseket tudunk-e tenni, mint amire lehetőség nyílt a múltban. Úgy gondoljuk, hogy ezt a tagállamok közt is újra kellene vitatni ezt a kérdést, és előre kellene mozdítani, illetve előre is mozdult valamennyire ez a kérdés két esemény miatt. Az egyik a, az a francia elnök gesztusa volt, ő azt mondta ugyanis, hogy amennyiben a francia adómodell felé orientálódik mindenki, nos, ő hajlandó lenne ezt szívesen átadni európai célokra, és abban a tekintetben, hogy ez akkor egy saját EU-s forrás legyen-e, ez is új perspektívákat vetne fel. Olyan tagállamok is nyereséget húzhatnának ebből, amelyek nem járulnak hozzá Tehát ez is egy, egy konszenzus teremtő megközelítés lehetne. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ennek a javaslatnak az, az összekapcsolása azzal, hogy amúgy is beszélnünk kell a költségvetésről. Most hát ez a pillanat az, a, hogy amikor előre tudjuk mozdítani ezt a kérdést is. A közös társasági adó alap kérdésében is jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk tenni. Ja, das ist äh, ein kompliziertes Thema. Ez egy összetett téma úgy gondolom, hogy szükség van az, az előrehaladásra, de meg kell néznünk, hogy, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok és, a közö, és az európai felügyeleti hatóságok közt jól működjön az együttműködés de láttam, hogy, hogy szkeptikusan ítélték meg önök is a javaslatokat részben. Köszönöm szépen, Perzsvans Berez. Két percet kérnék a, a kérdésre, és három percben válaszoljon a miniszter úr. Köszönöm. invitation à la frustration, Frusztrálni akarnak itt engem, ugye? Na jó, akkor döntenem kell, hogy mit tartok fontosnak. Az utolsó gondolathoz lenne kérdésem a költségvetési kapacitással kapcsolatban. A Mézebergi nyilatkozatot hivatkozta meg, és abban egy olyan rendszer van, amely viszontbiztosítást adna a munkanélkülieknek. Ezen már gondolkodnak, és hogyan vezetnék be, hogyan ö, lenne ezt ö, be, bevezetni az eurozóna országaiban, és hogyan lehet a több éves költségvetési tervezéssel összehangolni. Szerintem nem hangzik el eléggé gyakran, hogy az európai GDP ö, az arányosított GDP a Brexit-tel nőni fog az eurozóna egyfőre jutó GDP-je. Hogyan lehet ezt a javaslatot összhangba hozni a bizottság beruházásokra vonatkozó javaslatával, mert a két dolog nem azonos tempóban fog előre haladni és aki ezt a kettőt egy kalap alá akarja venni, tartalmi okokból, az megbukhat azon, hogy az egyik ambíciózusan előre halad, a másik meg lemarad. Nem egyforma ambíciók fűtik a két párhuzamos vonalat. Köszönöm a kérdéseket, megpróbálok röviden válaszolni rájuk. Egy ilyen munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer mindenképpen megvitatandó szó sincs arról, hogy egységes munkanélküli segét fizetnénk, ez egy fáta marga, egy fölöslegesen felvázolt álom, de abban lehet gondolkodni, hogy a válsághelyzetekben milyen viszontbiztosítási eszközökkel lehet enyhíteni a helyzetet, és akár két évig is kezelni a válságot. Erről már zajlik a gondolkodás, de még minden nyitott már az is eredmény, hogy egyáltalán erről szó van. Hogy ez hogy függ össze a több éves költségvetéssel? Hát összefügg, de egyelőre nem akarnám őket összekapcsolni, mert sokkal alapvetőbb kérdéseket tárgyalunk a több éves költségvetés kapcsán, mint ezt egyenőre a fiskális kapacitások ügyét, hogy az eurónak milyen lesz a szerepe a Brexit után, ezt még eh, mindenki, a szakértők próbálják felmérni, de valószínűleg nő az, eh, az euróban megteremtedő érték, valószínűleg az euró megerősödik, de hát ezek csak teóriák, még sok mindentől függ, hogy mi hogyan alakul, ezért nem kötelezném el magam ezek mellett. A bizottság javaslata minden esetre az, hogy foglalkozzunk azzal a kérdéssel, hogy a jelenlegi modell megfelelő-e, és hogy nincs-e a központi bankkal több helyen is átfedés a kompetenciákban. Van. Ezért jobban el kéne különíteni egymástól a központi bankot és a többi felügyeleti pénzügyi hatalmi központot. Ezekről beszélni kell. És az egyes kompetencia területeken pedig el kell mélyíteni az ismereteinket. Thank you, Joachim Starbatti. Köszönöm szépen, Joachim Starbatti. Herr Minister, zunächst herzlichen Dank, dass Sie uns hier Rede und Antwort stehen. Äh, vor allem Köszönöm szépen először is, miniszter úr, hogy äh, hajlandó kérdéseinkre válaszolni. Egy évvel ezelőtt az akkori olasz pénzügyminiszter a Szociális Szakbizottságban taglalta az európai munkanélküliségi biztosításról szóló elképzeléseit. Szó volt akkor a hozzáigazítás a munkaerőpiachoz, és ez adott esetben nagyon nehézkes lenne, ezért is van szüksége munkanélküliségi biztosításra. Akkor felmerült az átcsoportosítás, az, a felosz, újrafelosztás kifejezés is. Ön javasolta vissza, viszont biztosítást is, ez azt jelenteni, hogy a nagy kockázatok esetében a felelősséget a biztosítóknak adják át, és ezért prémiumokat is kell fizetni. Ezeket a prémium, prémiumokat a tőkepiacon befektetik, úgyhogy ez a kérdéskörhöz betétek és a saját tőke is tartozik. Arra kérdeznék rá, hogy hogyan is képzeli el konkrétan ezt a viszontbiztosítást. Hogyha az amerikai modellre utal, akkor szeretnék konkrétan rá kérdezni, hogy az hogy is működik. Egyszerű be- és kifizetésekről van-e szó? Ki felelős a deficitekért, ki állítja rendelkezésre a saját tőkét, hogyha káresetek következnek be. És a következő kérdésem pedig az lenne, hogy egyfajta színusz görbét rajzolt nekünk. Vannak néha fröslegek, illetve deficitek is előfordulnak. De hogyha most egy más szituációt képzelünk el, hogyha nem ez a színusz jellegű konjunktíra mozgás adódik, még 10 másodpercen van, Elnézést, szeretném befejezni a kérdést. Tehát, hogyha az euró Be kell tartanunk az időkereteket. Kérem a kollégát, hogy tartsa be a rendelkezés álló időt. Ähm, Köszönöm szépen a kérdést. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy egy egységes rendszert Európában a 27 különböző tagállami hagyomány tekintetében nem tartok különösebben valószínűnek. A gazdasági hátterek is nagyon különbözőek, úgyhogy nehéz lenne ezt valóban létrehozni. Vannak egyes európai országokban olyan helyzetek, hogy nincs is viszontbiztosítása a hosszú távú munkanélküliségnek. Tehát ez nem mindenhol adott, nem mindenhol gondoskodnak az ilyen jellegű helyzetekről. De mindenképpen érdemes megnézni, hogy az Egyesült Államokban hogy dolgoznak ebben a kérdésben. Ott is történnek transferek, illetve ezek a transferek részben kizártak de azt vehetjük észre, hogy a különböző konjunktúra helyzet esetére mégsem működőképes a helyzet az Egyesült Államokban, és éppen ezért azt javaslom, hogy ha elkezdünk ebben a kérdésben vitázni, akkor vegyük alapul, illetve vegyük figyelembe az Egyesült Államok beli modellt és annak működését. Persze nem lehet megoldani az olyan problémákat, amelyek strukturális válsághelyzetekben állnak elő, de mindenképpen lehet konjunktúra sok helyzetekre reagálni, amelyek előállhatnak bizonyos országokban. És sikeres országok esetében is előfordulhatnak ilyesmik. Korábban a munkaerőpiaci miniszterként aggodalommal figyeltem, hogy a munkanélküliségi hozzájárulások a válsághelyzetekben nőnek vannak itt nemzeti rendelkezések, nem, nemzeti lépések is, amelyeket meg kell tenni, viszont egy viszont biztosítási rendszer kiépítése megkönnyíteni a nehézkes konjunktúra helyzetek stabilizálását. Arra is figyelnünk kell, hogy két dologgal dolgozunk itt, ami összetartozik. Az egyik az euró, mint közös valuta, a másik pedig a szabad mozgás a munkavállalók esetében. akkor lehet csak közös valuta zóna, hogyha a mozgás is, a szabad mozgás is megvalósul, és a jó működés érdekében alaposan meg kell fontolnunk ezt a kérdést is. Thank you. That's... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez. Wolf Klinz következik. Uh, for... Miniszter úr, néhány héttel ezelőtt Görögország végül megszabadult az a harmadik uh, megmentő csomagból, és beszéltem azóta a kormány képviselőivel. A görög kormány képviselői optimisták, de csak rövid ideig tartott az optimizmus a lakosságnál, mert továbbra is ö, ö, a kamatok, a gazdasági folyamatok Görögországban nem alapozzák meg az optimizmust. Moszkovicsi úr azt mondta, hogy nem lesz negyedik mentőcsomag, ezt ígérte Görögország támogatására, mert ez nem szükséges ön szerint. Mi a helyzet, és ha még egyszer mégis felmerülne a gondolat, akkor ön hogy szavazna német pénzügyminiszterként? Második kérdés. Az Egyesült Királyság és Dánia kivételével minden tagállam kötelezte magát, hogy valamikor bevezeti az eurót úgy látom, hogy Bulgárián kívül egy ország sem akarja a közeljövőben bevezetni az eurót. Mit teszön annak érdekében, hogy, hogy ez a szerződések kötelezettség ö, alól sok ország hosszú távon kihúzza magát? Harmadik, a derivatívák ö, forgalmát ö, akarták már régebben is korlátozni, itt biliárdok ról beszélünk, és úgy látom, hogy a francia javaslat ezt nem támogatja, sőt, inkább falaz neki. Több kérdés hangzott el. Röviden megpróbálok ezekre válaszolni, hogy a tranzakciós adóról mit gondolok. Ö, jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Én ezt vallom. Görögország most lezárult a harmadik megmentő csomag. Én nem vagyok szkeptikus önnel ellentétben. Szerintem elindultak pozitív folyamatok Görögországban, és most a helyreállásnak több esélye van, mint a pessimista szenárióknak. Görögország el fogja érni a válság előtti szintet, persze ez eltart még egy darabig, és ezt megfogható adatok támogatják. Jó, körültekintően óvatosan fogalmazunk, de nagy valószínűséggel növekedésnek indul a görög gazdaság, és ebben bízni lehet. Tehát szerintem nem lesz új mentőcsomag. Az eddigiek pedig ö, egyéb eszközökkel közösen végül is Európát sikeresen stabilizálták. Írország a Portugáliában jól működtek, és végső soron ezek működni fognak Görögországban is. Itt végül is nem csak a görögök hitelessége, hanem az egész Európai Unió hitelessége is múlik ezen és Európa képes ezeket a válságokat kezelni és túlélni. Ami az eurozóna tagságát egyes tagállamoknak és vonakodását illeti, a valuták magukért beszélnek, az európai össz GDP 85%-a euró Európában jelenik meg. Nem akarok spekulálni, de szerintem minden európai tagállam előbb-utóbb majd át akar állni az euróra. Ernest Christensen. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött ma hozzánk. Szerettem volna csatlakozni ahhoz, amit Klinc úr mondott az FDD-ről. Szerintem nagyon sajnálatos lenne, hogyha ezt az adót hamisan címkéznék fel, és csatlakoznék ahhoz, hogy ehhez valóban szükség van az FTT-vel kapcsolatban. Az első konkrét kérdésem az országok szerinti beszámolót illeti, talán tudja, hogy a ezt széles körben támogatja. Az utolsó munkacsoportban Németország blokkolta ezt, ugyanis még nem állt készen arra, hogy a tárgyalásokat lezárja. És azt is tudom, hogy a német szociáldemokratáknál ott van az CVCR a választói platformjukban, tehát az ön hivatalos álláspontja mi ezzel a fájlal kapcsolatban, és mikor várhatjuk, hogy folytatják a CBCR szerinti tárgyalásokat. A következő kérdésem pedig a Messenbergi megállapodáshoz fűződik. Itt egy nagyon érdekes pontot szerettem volna kihangsúlyozni, hogy az Európai Parlament a következő, az jövőbeli európai monetáris alapban milyen szerepet játszik. Nem szeretnénk, hogy semmiféle ellenőrzési jogkörünk ne legyen, Szerintem a kamarában itt a házban elég sokan vannak azok, akik osztják ezt a véleményemet, tehát szeretném kérdezni, hogy számíthatunk-e önre pénzügyminiszterként, hogy egy olyan monetáris alapot valósítsanak meg, amelyben az Európai Parlament ellenőrző funkciókkal rendelkezik. Äh, country by country reporting Köszönöm szépen. A az ország szerint értékelés eh, akkor működik, hogyha mindenki részt vesz, a tagállam és a vállalkozások is, hogyha nincs jelentés, az se jelent, jelent eh, előrelépést, úgyhogy végső soron egy olyan rendszert kell megtalálnunk, amely valóban működik, és túlmutat azon a realitáson, amivel majd rendelkezünk. Hogyha alapvető információkat nem kapunk meg, akkor nem nyerünk semmit. Éppen ezért nagyon óvatos eljárás mellett teszem le a voksot. Nagyon hatékony ez az eszköz, viszont a vállalkozások és az egyes tagállamoknak el kell ezt fogadniuk ahhoz, hogy működőké, valóban működőképes legyen. Úgyhogy az óvatos út mellett szavaznék. Ami pedig a, az elszem továbbfejlesztését jelenti, és hogy milyen keretek közt történjen ez meg. következőket mondanám. Egyet tudunk érteni abban, hogy az a realisztikus jelenleg, hogy első lépésben egy reform, a reform csomagot az ESM reform csomagjával hozzuk összefüggésbe. Vannak jogi kételyek azzal kapcsolatban, hogy, hogy ez megtörténhet-e az Európai Bizottság rendeletén keresztül. valószínűleg komoly nehézségekkel néznénk szembe, hogyha ettől eltérő útat választanánk. Éppen ezért azt javaslom, hogy a jelenlegi keretek között kezeljük az ESM reformot, kormányok közti alapokon fejlesszük tovább, és aztán egy további lépésen keresztül illesszük be az európai jogrendszerbe. Szerintem ez egy fontos lépés lenne. A jól működő ESM a, elláthatná az új feladatokat, és ehhez szükséges szerződésmódosítás is, illetve hogyha ez megtörténik, akkor a tagállamok részéről sem kapna akkor a kritikát, és nem kellene népszavazásnak kitenni a kérdést. Ez egy politikai jellegű kérdésfeltevés is, úgyhogy óvatosan és okosan kell eljárni, hogyha jelenlegi, jelenleg hatályos elszem jogi kereteit próbáljuk módosítani, és aztán ezt szangba kell hozni a, a, a szerződésekkel is. Szeretném önöket érzékenyíteni arra a kérdésre, hogy számos tagállamban, Németország nem az egyetlen ebben az esetben, komoly alkotmányos problémákkal kell épp megküzdeni, illetve kell megküzdeni abban az esetben, hogyha az ESM-mel kapcsolatos keretfeltételeket módosítani szeretnénk. Az Európai Bíróság éppen foglalkozik egy kérdéssel ebből a, ebben a témában. Az EKB egyik programjáról van szó, kiindulást a Német Alkotmánybíróság kérdésfeltevése jelentette, és arra a kérdésről van szó, hogy hogyan lehet egy más helyen hozott döntést, amely kihatással van a, a nemzeti parlamentek költségvetésére, megkérdőjelezni. Tehát egy idegen harmadik fél tud-e döntést hozni olyan kérdésekben, amelyről csak a képviselők, a választott képviselők hozhatnak döntést. Ez az elszem összefüggésében is felmerül. Ez, ezzel már a Német Alkotmánybíróság is foglalkozott, és más testületek is. Ez a kérdés nem csak itt merül fel, hanem más területen is, hogyha a nemzeti parlamentek költségvetési jogát érintjük, és ezt meg fogjuk tenni, hogyha az elszemmel foglalkozunk, akkor ezt a nemzetgazdas, népgazdas, nemzetgazdasági szempontból is figyelembe kell venni. Az európai és a német parlamentarizmus kompetenciáit érintjük itt, és így nehézségekkel számolhatunk, úgyhogy ezért is ajánlom az előttem előbb, előzőkben ismertetett utat. Thank you. Köszönöm szépen. Egyetemen elmondtuk, hogyha a bizottság javaslata javaslatát elfogadják, akkor a jelenlegi keretrendszer támogatjuk, ahol a nemzeti parlamentek szavaznak és döntő szerepet játszanak. Ez a vita természetesen még tovább folytatható. Martin Schilde van. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy a képviselők oldalán áll. A szociáldemokrácia ilyen, most a CDU-CSU vitája miatt e, ezek az elvek egy kicsit háttérbe kerültek, de büszkék lehetnek arra, hogy a koalíciós szerződést megvédték, Európa jövőjét garantálva ezzel. Egy német pénzügyminiszter, német pénzügyminiszter, és ezt szociáldemokrataként csak üdvözölni tudjuk. A német export többlet azonban egyes országokban, akár az eurozónán belül is, ö, ugye hiányokat okoz, és ezt mi könnyedén vesszük, hogy ez akár válságokat is okoz más európai országokban, ha Németországnak ennyire jól megy. Ezért jó lenne, hogyha közberuházásokkal segítenék a gyengébb gazdaságokat Európában, és lassítanák ezt a túlhevülést, akár a katonai területen is. A német szövetségi kormány megtehetné, hogy, hogy többet költ erre, és ön számára, mint a fekete nulla koncepció ismeretében, a Schäuble koncepció ismeretében, hogy tartható az fönn, hogy több száz milliárd eurótól szabadítják meg Európát az adó elkerülők, és még mindig nem tettük rá a kezünket ezekre a szétfolyó pénzekre. Nem mondjuk azt, hogy nincs pénz, ha a fiatal vállalkozásokat meg kell segíteni például, akkor ezekből a pénzekből nagyon jól vissza lehetne forgatni mennyiségeket. Sok kérdés. Rövid idő alatt köszönöm. Megpróbálok válaszolni. Hogy milyen költségvetési politikát folytatunk, mennyit ruházunk be. A német költségvetés expanzív, idén, jövőre is ilyen a terv. A 2017-es költségvetési tervhez képest, amikor ugye a következő évek tervezése készült, további 50 milliárd euró költséget vállaltunk be, aminek megvan a fedezete, tehát a költségvetési politika nem kejnezi szabályokon alapul, hanem merünk, akarunk is költeni, miközben persze a, az eladósodottság csökkentése folyamatosan feladatunk, és ez leginkább a beruházások irányába mutat, komoly beruházásokat tervezünk finanszírozni idén-jövőre, és ezeknek a szintje 10 milliárd euróval magasabb, mint az előző időszakban, német költségvetés időszakban. Tehát a szociális kohézióra is többet költünk, az ingyen bölcsőde megteremtése révén, és javítani akarjuk a polgárok szociális szolgáltatásait, ezek minőségét, a nyugdíjak értékállóságát, és garantálni tudtuk azt is, hogy lehetőségünk lesz, hogy európai szinten is kihassunk arra, hogy hol és milyen jó beruházások születnek. Végül is ugye sok beruházás Európán belüli transferből valósul meg, gondolom ezt szabad kimondani. Van, aki ezt kritizálja, na de hát ö, van, aki ezt kritizálja, van, aki ezt tagadja. Nem, hát Németország sok helyen Európa szerte épít, beruház, befektet, Ez mindenkinek jó. Tehát szerintem a helyes úton járunk, és a jövőben is ezen fogunk tovább menni. Ami a bérek növelését illeti, a többlet adó bevételeink onnan jönnek, hogy nőttek a bérek, és ezért több adót is lehet elvonni a bérekből, ez a kormánynak lehetőséget ad a növekedés további ösztönzésére, illetve a többletadó bevételekből 90%-ban szolidaritási feladatokat akarunk ellátni, és nagy beruházásokat finanszírozni, és a fogyasztást ösztönözni. Ezek jó dolgok, és az egész európai gazdaságra jó hatással vannak. Thank you, Jörg. Köszönöm szépen, Jörg Merchen. A téma meiner Frage an Sie ist die Abwicklung von... Tisztelt miniszter úr, a bankszanálással kapcsolatban tennék fel egy kérdést. Ha jól értettem, <coughs> akkor az ESM játszan ebből ebben fontos szerepet. Veszélyeztetve van azonban az egész valutazóna. A bankok biztosítás az elszemen keresztül csak akkor működhetne, hogyha a dominó effektussal is számolnunk kell. Ez, ez az érmerült fel Görögország megmentésével kapcsolatban is. Tehát most szisztematikus bankválságokra kell gondolnunk, ennek a kisegítésére viszont az elszem az túl kicsi, nem elég de nem elég, nem elég komoly. Mert a Nordbank szanálásával kapcsolatban is lehetett itt tapasztalatokat szerezni. Az ESM tehát százszerzékban nem tudná kihúzni a csehvából az euró övezetet. Vitor Konstanció, Elke König és Benoit ismertettek egy EKB-s elképzelést, Eurosystem Resolution Liquidity címmel, és valószínűleg az eurócsoportban is döntés született arról, hogy erről, hogy ezzel dolgoznak. Akkor megpróbálok most lassabban megfogalmazni, miután panaszkodtak a gyorsaságra. Tehát ennek a példája a Bank of England szanálási eszköze lenne. A német kormány szempontjából a bankok megmentése nem egy kizárólag fiskális feladat-e, így tehát az EKB beleavatkozásait milyen szerepet játszana? Nagyon nagy előrelépéseket tettünk az a bankrendszer stabilizálásában az elmúlt években, és hogyha megnézzük az összes lépést, amelyet megtettünk 2008 óta, akkor megállapíthatjuk, hogy komoly fejlődésnek lettünk tanúi. Szisztemati- rendszer kockázat állt fenn, a Fed is foglalkozott ezzel az amerikai összefüggésben, és hasonlóképpen Európában nem lehetett eljárni, mint ahogy a Fed mint amit a Fed csinált az Egyesült Államokban. Vannak eszközeink, például a bankszanálási mechanizmus, amelyet kifejlesztettünk, és azon bankok esetében, amelyekre ez vonatkozhat, ezt összefüggésbe hoztjuk felügyeleti követelményekkel is, illetve ezen intézmények felügyeleti tanácsai állapítják meg, hogy megvannak az előfeltételek, amelyeket megkövetelünk, hiszen egy bankrendszeri válság komoly kihatással járna az egész unióra. 8%-os saját eszközzel kell rendelkezni, anélkül, hogy hitelezőket vennének igénybe, annak érdekében, hogy újra lehetne, lehessen struktúrálni válság esetén az adott intézményt. És el kell kerülni a rendszerből fakadó kockázatokat is. Nincs erre algoritmus, ez az intézmények döntésén múlik, hogy megvannak az előfeltételek, és aztán ők dönthetik el, hogy igent vagy nemet mondanak. És emögé tettünk be még egy védőhálót, amely ezt a bankszanálási mechanizmust konkrét helyzetben még fokozná, ugyanakkor ennek a dimenziója nem fedné le az elszem kölcsönzési dimenzióját teljes mértékben. Nagyon átlátható intézkedésekkel dolgoznánk itt, amelyet ugyanakkor még kísérnének, kísérné az a döntés, hogy közvetlenül feltőkésítünk az elszemből. E, ez a lehetőséggel még soha nem éltünk korábban. Úgy gondolom, hogy ez a rendszer nagy mértékben stabil és nagy eredményeket képes elérni, illetve adott esetben e, azonnal tud cselekedni. És akkor ott van még az irányítás kérdése. Ezt a lehetőséget is meg fogjuk teremteni, viszont minden esetben saját döntésről lesz szó. Nem. Ezt, ezeket a részleteket még, a, még pontosítanunk kell. Ami pedig a likviditási javaslatokat illeti, ezek nem, ezeket nem fogják lefedni a következő reformlépések. Úgyhogy nem ez a legfontosabb kérdés most, hanem a korábban, említ, korábban említettek. Thank you, Barbara Kappel. Köszönöm szépen, Barbara Kappel. Danke, Herr Bundesminister, dass Sie heute zu uns in den ECON-Ausschuss gekommen sind. Wir hatten gestern den... E- Tegnap az ECOFIN tagja az osztrák pénzügyminiszter volt a vendégünk, és ő elmondta, hogy a bankunió véglegesítése az egyik fő prioritása, illetve a roadmap, a 2016-ban elhatározott roadmap megvalósítása. A kockázatcsökkentés, a nem jól teljesítő hitelek visszaszorítása és a védőhála, a védőháló megteremtése. Drági elnök is volt már vendégünk egyszer. Ő egy kicsit más hova tette a hangsúlyt. Szerinte a kockázat csökkentés területén már bőven történt intézkedés, most a szolidaritásnak kéne az előtérbe kerülnie. Ön szerint melyiket gondolja, hogy a kockázat csökkentés vagy a szolidaritás a jelenlegi fő csapás irány? Ausztria az utóbbi évek során, és emellett elkötelezett az osztrák pénzügyminiszter, erről friss információnk van. Egy globális megoldást keres, nem csak részlegeset. Ön viszont azt mondja, hogy jobb a veréb, mint a túlzok. Magyarul nem ugyanazt mondják, tehát most akkor a hosszú távú nagy megoldás, a, pénzügyi tranzakciós adó, területén a követendő stratégia vagy a kislépések ugye, ahogy a franciák is elkezdték. Új fiskális kapacitások építésére van szükség. Ön milyen programokat támogat, melyekben ruházna be, melyek lesznek beépítve több éves költségvetésbe, és az 500, 650 milliárd eurós nagyságrend az ön szerint kicsi vagy nagy? összeg. A kockázatcsökkentés és a szolidaritás kéz a kézben járnak. Változott a helyzet, ma már nem felváltva kell ezeket a prioritásokat követni, és mutogatni azokra, akik épp nem a, a mi prioritásunkat követik, hanem egyszerre kell a kettőt megvalósítani. A kockázat megosztása jót tesz a másik szempontnak is, a szolidaritásnak is, és viszont én az ISM kapcsán is ezt gondolom, és nem hiszem, hogy a két dolgot ki kell játszani egymással szemben. Mind a kettőre szükség van, egyszerre. Tehát kövessék a szavakat tettek, és mind a csökkentés területén, mind a szolidaritás területén lépjünk tovább, és minden alfejezet tekintetében. A tranzakciós adó tekintetében majd meglátjuk. Egy biztos, hogy nem elég álmodozni, hanem meg kell fogalmazni, hogy mi az, amit konkrétan meg tudnánk valósítani. Én a kislépések híve vagyok, mert ha az álmainkról beszélünk, akkor hamis párhuzamos valóságokat építünk föl. A bizottságban, az Európai Bizottságban vannak ambíciózusabb és kevésé ambíciózus politikai vonalak, még nem dölt el, hogy melyik uralkodik majd el. Group. Köszönöm szépen, most már csoportos sötét fogjuk a kérdéseket, ezt Delange. Köszönöm szépen, elnök úr nem lesz meglepő, hogy az edésszel kapcsolatos kérdésem lesz. Miniszter úr, ön eléggé titokzatosan beszélt, azt mondta, hogy beszélünk majd róla, az politikai tárgyalások ütemtervéről beszélt, illetve azt is mondta, hogy nagyon sok egyéb kérdéshez is kapcsolódik ez. Talán nem titok, hogy itt az Európai Parlamentben a struktúrát illetően, az időzítést illetően, a feltételeket illetően eltérő vélemények vannak, azonban sokan azt mondják, hogy a bankuniót igenis meg kell valósítani. Az első kérdésem, hogy melyek ezek az egyéb kérdések, amelyeket említett, és nem gondolja, hogy a megfelelő dizájnnal, a megfelelő feltételekkel az EDIS úgy működhetne, hogy pénzügyi stabilitást biztosítana, ugyanakkor viszont um, az erkölcsi kockázatot nem hordozná magába, és a nemzeti rendszerek is párhuzamosan működnének ezzel. Illetve egy rövidebb az MPL-ekkel kapcsolatban ön azt mondta, hogy konkrét célok vonosulnak meg a flóval kapcsolatban, de az előzményeket illetően is kell, hogyha olyan országokról van szó, ahol teljesen eltérő volt a kiinduló pont, ezt hogyan kezelnék, egyetértek egyébként az előzményeket is meg kell nézni, akkor ezt hogyan tenné meg, köszönöm. Köszönöm, akkor csoportosítjuk. Jakob van Feiziger. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy megjegyzéssel kezdeném. Szerintem a kollégánk eh, Stabati professzor is azt mondta, az európai munkanélküliségi viszontbiztosítással kapcsolatban egy ígéretet fogalmaztak meg, és a kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet finanszírozni és szervezni az európai közjókat, közjavakat a 21. században például a külső határok védelme, biztonság és védelem, fejlesztés és segítségnyújtás, különösen Afrika részére, energia, éghajlatváltozás, forradalmi innovációk. A kérdésem az tehát, hogy hogyan tervezi megbizonyosodni arról, hogy a több éves pénzügyi keret keretében, illetve az ezzel kapcsolatos viták keretében, vagy akár különböző eltérő formátumok keretében, hogyha nem minden tagállam kész és hajlandó együttműködni. Ezek az európai közjavak, amelyek valóban többletértéket jelentenek az európai projekt szempontjából, megfelelő finanszírozásban részesüljenek az elkövetkező években. Köszönöm. Köszönöm így az elnök. Georgios Kircosz következik. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna gratulálni a miniszter úrnak, ugyanis érvelésében nagyon közösségi megközelítést alkalmazott, illetve szeretnék egy olyan érdekes témát Görögország számára, felve, Görögország számára érdekes témát felvetni. Van egy problémán Görögországban ugyanis, ez pedig a görög programok finanszírozása illetve hogy milyen kemény intézkedéseket vezettek be az országgal szemben. Az IMF finanszírozásra gondolok most, a azt már sikerült visszafizetni, azonban még mindig nagyon kemény intézkedések, megszorító intézkedések vannak érvényben. Politikai szintű kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. A miniszterek azt mondták, hogy a gazdaság jobban teljesít, a miniszter úr maga is hangsúlyozta ezt, azonban még így és nagyon nagy megszorítások vannak, például a nyugdíjak tekintetében, és további megszorítások várhatók. Ez pedig komoly nehézségeket okoz. Tehát vannak ezek a megszorító intézkedések, amelyeket már bevezettek, és a, lehet, hogy a gazdasági előrejelzések jók, de önök nem veszik figyelembe, hogy ezt társadalmi és politikai szinten milyen nehéz kezelni a jelenlegi ellenzék lehet jövőben a kormány, de őnekik is problémás helyzetet kell megoldaniuk. Szerintem az eurócsoportnak talán valamilyen rugalmasabb megközelítést kellene alkalmaznia, különösen az megszorító intézkedések tekintetében. Köszönöm. Schönen Dank für die verschiedenen Fragen. Ich will Köszönöm szépen a különböző kérdéseket, próbálok reagálni az összesre. Hogyha az Edisről beszélünk, van egy dolog, amit mindenképpen meg kell érteni. Európai irányítással számolunk, hogyha a bankszanálási mechanizmusról beszélünk. Európai döntést hoztunk. Egy európai felügyeleti hatóság felügyeli a bankokat is, és az a kérdés, hogy ezek a szabályok be vannak-e tartva. Azt hiszem, ez nagyjából megvalósul. Hogyha meg lesz az EDIS is, tehát az Európai Betétbiztosítási Rendszer, akkor tagállami irányítás is megvalósul, és itt van egy, lesz egy különbség, nem egy intézmény hoz erről döntést, mint ahogy ez a bankszanálási mechanizmus esetében történik, hanem a felelősséget viseli mindenki anélkül, hogy egy konkrét intézmény döntene. És itt még nagyobb kockázatokkal kell számolnunk, illetve olyanok is felléphetnek, amelyekkel még nem is, amelyeket nem is tudunk előrejelezni. Tehát például azok a technikai lehetőségek, hogy valahol lebonyolítanak az, egy üzletet, és fintech eszközöket bocsátanak ki, komoly kockázatok léphetnek fel, olyan kockázatok léphetnek fel, amelyeket el sem tudunk képzelni most jelen helyzetben. Éppen ezért nagyon fontos szerintem az a kérdés felfedés, feltevés, hogy a rendszer hogy, biztosít, hogy biztosítható. Az Edisszel együtt a nem teljesítő hitelekről is kell majd beszélnünk, és az ehhez kapcsolódó kockázatokról, illetve beszélnünk kell a pénzmosás elleni fellépésekről, és arról is, hogy az állami kölcsönök milyen, milyen szerepet játszanak a banki mérlegekben. Mindezek olyan kérdések, amelyeket meg lehet oldani egymás után, viszont ez olyan napirendet, nagyon munkarendet állít elénk, amely nagy kihívásokkal jár de már az is nagyon pozitív, hogy szeretnénk erről vitatkozni, viszont ez e-, nem, egészen egyszerű. A legfőbb különbség a, az, hogy a, a bankszanálási rendszernél európai irányítás van, az EDIS-nél meg pedig tagállami irányítások lennének, tehát ez két nagyon különböző keretet jelent. Ami a nem teljesítő hitelekre vonatkozik, itt azt a célkitűzést kellene követni, hogy ezeket redukálni kell, csökkenteni kell, ehhez a lépéshez konkrét célokat kell kitűzni, illetve kell egy konkrét út azzal kapcsolatban is, hogy az előzményekkel hogy járunk el. A felügyeleti struktúrákat meg kell vizsgálni az egyes bankok esetében, és a bankszállási mechanizmushoz hasonlóan a betétbiztosítási rendszer esetében is eh, egyértelműsíteni kell, hogy megfelelő jogi keretfeltételekkel dolgozunk annak érdekében, hogy a hitelezők, a bankok, vagy a bankok, eh, vagy azok a felvásárlók, akik megveszik a, eh, a hitelezők szerepét, érvényesíthessék a követeléseiket. Hogyha nem biztos, hogy valaki visszakaphatja a, a pénzét, az komoly kockázatokat teremt. Tehát nem támogathatjuk azt, hogy a bankok ne legyenek sikeresek a kintlevőségeik beköveteléseinél és egyes tagállamokban ebben az összefüggésben a rendszerek még még nem elég fejlettek, ezt akkor is lehet látni, hogy milyen alacsony kvóták állnak elő, amikor eladnak adóságokat. 10%-os arányokról beszélünk adott esetben. Úgyhogy ezen a területen is még nagyon sok házi feladatot kell elvégezni. Ami az európai értékeket és az MFF-et illeti, Szerintem van itt még mozgásterünk. Egy biztos, hogyha a GDP 1%-ánál maradnánk, akkor is ez egy komoly, komoly növel, növekedést jelent, komoly terheket ró ez a egyes tagállamokra. A, nem a legnagyobb tagállamok akár 40%-os növekedése is számolhatnak itt, ezek megterheléseket jelentenek a nemzeti költségvetésre, úgyhogy óvatosan kell ezen a területen is eljárnunk, és szerintem az európai parlamenti képviselők semmiképpen se szeretnék a populizmus populizmustnak teret nyújtani. De oda kell figyelni a külpolitikára, a közös külső határokra, a migrációval való bánásmódra. Számos kérdésfeltevés van, és mindezek kiatással vannak a növekedési lehetőségeinkre is. Abból indulok ki, hogy itt alapvető fontosságú kérdésekről beszélünk, és ezeknek teret kell adni a következő költségvetésekben is. Akár nagyobb teret, mint amivel jelenleg rendelkeznek. És még egy kérdés elhangzott a elhangzott Görögországgal, Görögországgal, illetve az IMF-fel kapcsolatban. Most Görögországnak segítünk visszatérni a pénzügypiacokhoz. Ez egy nagyon fontos lépés előrefele. Ez a lépés beágyazódik egy keretbe, ez a keret pedig a bizalomra épül. Hogyha senki nem bízik, sem a polgárok, sem a vállalatok, sem a tagállamok, sem a nemzeti pénzügypiacok, akkor nagyon komoly ellenszél leszámolhatnak Görögországban. Éppen ezért komoly, egy, nagyon fontos egyes, egyességeket kötöttünk ebben a tekintetben, akár kiskerül Görögországra, Görögországban hatalomra, be kell tartani ezeket a szabályokat a saját érdekében. És amennyiben nem követi ezeket a szabályokat, az egy drága teszt lehet, drága próba lehet. Meg kell őrizni a bizalmat, hosszú távon is, és ez az újrafinanszírozás, amelyet részben az IMF is biztosít, alapvetően a bizalomra épül. A növekedés nagyon sok mindennek az előfeltétele, és nagy hiba lenne eltekinteni egyes programpontoktól, amelyek, amelyek komoly szerepet játszanak a következő években hogy milyen nehézségekkel jár az, hogyha valaki kikerül ebből a pro- programból, ami neki tisztában van. Úgy gondolom, hogy bízhatunk ennek a működő képességében. Az IMF is szerepet vállalt ebben 10 eh, milliárd eurós hitel kerettel. Köszönöm szépen, Pedro Silva Pereira. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném ön és én is üdvözölni a miniszter urat itt, és különösen üdvözlöm azt, hogy támogatja az eurozóna költségvetés ötletét, ami a versenyképesség és a stabilizáció, illetve a konvergencia szempontjából egyaránt hasznos lehetne. Három kérdésem lenne az európai stabilitási mechanizmus átalakításáról, hogy ez az európai monetáris alap Európa alakuljon át. Bevezető megjegyzéseiben említette, hogy egy nagy előrelépésre van szükség, új funkciókra, de a válaszaiban inkább a nyilatkozat összefüggésében azt pontosította, hogy inkább egy két lépésből álló folyamatra gondolt. Először is a kormányközi szerződés megváltoztatására, és azután pedig a alapnak kell betagozódni az Európai Uniós jogba. Azt gondolom, hogy ez a reform, hogy az Európai Unió demokratikusabb, egységesebb lenne, legyen. Ez nem az Európai Unión kívüli reform, ahol nincsen eh, parlamenti eh, kontroll lehetőség. A második kérdésem, hogy mennyire nagy lépés lesz ez, amit ön javasolt, ugyanis a második szakaszban a Messzeberg nyilatkozat szerint az, hogy az ECM betagozódjon az Európai Uniós jogba, az irányításának a fő szempontjait, fő tulajdonságait meg kell őriznie. A kérdés tehát az, hogy az ECM irányításáról mit gondol, illetve ezen új intézménynek az Európai monetáris alapnak hogyan, milyen feladatot biztosítanak arra, hogy értékelje, mérlegelje a gazdasági helyzetet az egyes tagállamokban, anélkül, hogy az Európai Bizottság funkcióival átfedésbe kerülnének. A kérdés az tehát, hogy van-e még lehetőség arra, hogy több értékelést végezzen ez az új intézmény. Köszönöm szépen, Werner Lange. Köszönöm, miniszter úr keresztény demokrataként, hogy gratuláljak. 34 éves működésem óta nem láttam még olyan pénzügyminisztert, aki ilyen gyorsan beledolgozta volna magát a témába, és ennyire kompetens lenne. Az ESM kapcsán ugye azt hangzott el, hogy a koalíciós szerződés azt mondja ki, hogy a nemzeti parlamentek jogosítványai is sérthetetlenek. Szerintem ez megvalósíthatatlan. Mi a véleménye? Az országonkénti jelentés kimutatta, hogy nem történtek meg a szükséges adóreformok, még Németországban sem. 150 milliárd eurós Európa szintjén az adó elkerüléssel csalás, és a tagállamok a létrehozott szabályokat sem tudják alkalmazni, tehetetlennek tűnik Európa, hogyan látja annak az esélyt, hogy a következő évek során itt valami megváltozzon? És mit lehet adóreformmal elérni? És a koalíciós szerződés azt mondja ki, hogy a Brexit után Németországnak többet kell befizetnie. Öttinger úr erre javaslatot is tett, őt Németországban is kritizálják az 1,24 százalék, vagy az 1,0 százalékot látja jó aránynak, a kettő között hol van az ön álláspontja? Mennyit kéne Németországnak befizetni az EU költségvetésbe? Köszönöm szépen. Elnök úr, üdvözlöm Solc úr. Először is szeretném, szeretnék gratulálni önnek hogy megvédi ezt a stabilizációs mechanizmust, amely akár európai munkanélküliségi biztosításként valósulhatna meg. Ön ismeri a bizottság javaslatát, amely a juttatásokat a stabilizációs eszköz keretében történő felhasználásra fordítaná. A kérdés az, hogy hogyan lehetne az LKB egyes nyereségeit felhasználni erre a célra. Az Edisre szeretnék most összpontosítani. Ön már említette többször is ezt a rendeletet, amely a parlament és a tanács asztalán van. Egy gondolatot osztanék meg önnel. Jelen pillanatban nagyon súlyos erkölcsi kockázat áll fenn, ez teljesen nyilvánvaló, és alapvetően ahhoz kapcsolódik, hogy az Európai Uniós intézmények szabályozzák a banki szektort, felügyelik a bankszektort, az európai intézmények szanálják a bankszektort, és a nemzeti intézmények azok, például a betétbiztosítók, amelyek a jó vagy rossz szabályozás, szanálási döntések végrehajtásáért. Tehát az, aki a döntést meghozza, nem vállalja annak következményeit. Szerintem ez jelenti az erkölcsi kockázatot. Ön említette a betét kezeléssel kapcsolatos kockázatokat. A jelenlegi helyzet kiegyensúlyozatlan, és nem folytathat nem folytatódhat így vagy haladunk, és ön is említette egyébként a banki csomaggal kapcsolatos előrehaladásokat, vagy pedig lesz nagyon sok olyan tagállam, amely lemarad, ugyanis ez a helyzet hosszú ideig nem tartható fenn. Ezen kívül pedig ön egy gondolatot fogalmazott meg az államadosság prudenciális kezelésével kapcsolatban, és a kérdés az, legalábbis ezt nem értem, hogy hogyan lehet ebbe a vitába, az edészről folytatott vitába beilleszteni ezt, ugyanis azt gondolom, hogy most vagy tudjuk a az államadósággal kapcsolatos vitát a kockázatmentes eszközökről szóló vitához kötni. Bocsánat, ennyi lett volna, köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, nagyon köszönöm. Kedves kollégák, most már vége a hozzászólásoknak, illetve én magam is még egy nagyon rövid kérdést tennék fel. Elke Königgel folytatott vita nagyon érdekes volt, és akkor is beszéltünk a védőháló jövőjéről, és amit ő nagyon helyesen pontosított, az az volt, hogy ahhoz, hogy a védőháló hatékony legyen, hogyha szükséges ez a pénz, mivel a szanálási alapnak a forrásai nem állnak rendelkezése. Tehát, hogyha a parlament valamilyen megközelítést fogad el, egyéb esetben a szanálási döntést nem lehet aláírni, ugyanis biztosnak kell lenni abban száz százalékig, hogy rendelkezésre áll a pénz, és a feltételrendszer előzetes ön ezt a nagyon kényes problémát hogyan kívánja értékelni a döntéshozatallal kapcsolatban. Igen, nagyon röviden, Maria úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, görögül fogok kérdezni. Kérem, tegye fel a fejhallgatóját. Köszönöm. Miniszter úr, Németország olyan ország, amely a kötelezettségvállalásait teljesíti. Ezért azt szeretném kérdezni öntől, március 14-én 1942. március 14-én egy kötelező kölcsönt adott ki a német megszálló adtak ki német megszálló erő Görögországnak, amelyet visszafizettek. 1993-ban teljesítették az utolsó részletet. Ön miniszterként, nem tudom, hogy ön a továbbiakban is eh, fizeti-e ezt a eh, ezt a kölcsönt, ugyanis több 10 milliárd euró hátra van még belőle és amikor ezt a kötelező kölcsönt, amelyet, ahogyan mondtam, 1944-ben eh, vetette ki, ezt több éven keresztül fizették, de nem, nincs teljesen visszafizetve. Rendben, mondja az elnök. Schönen Dank für die vielen Fragen. Ähm, Köszönöm a sok jó kérdést. Az érszemmel kapcsolatban az irányításra kérdeztek rá, erről még viták folynak. Nekem két gondolatom van, amit majd hangoztatni fogok. Nincs választásunk. Létre kell hozni egy olyan döntéshozói testületet, amelyben a tagállamok képviselői részt vesznek. Másképpen a nemzeti parlamentek ellenőrzése sem valósulhat meg. ugyanakkor ne akarjunk beteljesíthetetlen ígéreteket tenni, mert egyes országokban a jogalkotási hagyomány, az alkotmányos hagyomány nem ad lehetőséget ilyen struktúrára, ehhez meg kéne azt reformálni, és ezt nem fogják megtenni, és a nemzeti parlamentek költségvetési kompetenciái is különbözőek. Tehát el kell, hogy mondjam, hogy nincs értelme olyasmit felvázolni, amit egyes tagállamok garantáltan nem fognak tudni megvalósítani. Inkább olyan rugalmas, gyors módszerekre van szükség, amelyek egy hétvége, egy éjszaka alatt képesek döntéseket meghozni, Ezekre mindenképpen szükség van, mert válság esetén nem lehet hetekig ülni a problémám. Te ezt a kanyát nem lehet megkerülni, és itt éppen ezért a igazgató tanácsi kinevezése kérdését újra kell gondolni hogy hogyan fejlődhet ez tovább. Az első lépés az lenne, hogy a jelenlegi szerződéses körülmények között megpróbálunk egy európai szerződésmódosítást, vagy legalábbis az ESM-re vonatkozó szerződésmódosítását ütni, mint ahogy a központi bankra vonatkozóan is annak idején ez megtörtént. Így a nemzeti parlamenti kontroll is megvalósulna. Lehet ezt sokféleképpen látni, de szerintem a leggyakorlatilasabb, gyorsabb utat kell követni. Mondom, mert egyes országokban az alkotmány nem engedi meg a struktúra létrejöttét sem. És nem is mozdíthatók el erről az álláspontról. Ez a német feltételességi retorikát is jellemző probléma. A hazárat értékadó reformja vonatkozásában előre kell lépnünk, van is már egy pár előrelépési javaslat. Ezek apró reformok ugyan, de ha itt is hozzájárulnak a csalások csökkentéséhez, akkor ehhez hasonlókat meg kell majd alkotni. Szerintem mindenki abban érdekelt, hogy ne legyenek ilyenek. Rákérdeztek még a bevételek adók kérdésére, a becsre. Ez egy aktuális téma, amely velünk marad. De ha az amerikai adóreformot megnézzük, akkor látjuk, hogy ott milyen keményen lépnek fel az adó elkerülése, adócsalással szemben, és az, a nyereség kicsalással szemben. Ezt ö, lehet példának tekinteni, de a G7-ek és az OECD szabályok is érvényesek és szerintem a hosszú finom lépések sorával hatékonyabb ö, szigorúságot lehet elérni, mint a hirtelen odacsapásokkal. Meggyőződésem, hogyha jobban megvizsgáljuk a kérdést, akkor a költ költségvetésben egy százalék, az egy hatalmas szám, hogyha ennyivel nevelnénk ezen intézkedések megtámogatását, azt már az egyes tagállamok pénzügyminiszterei nem tudnák elmagyarázni a saját választóiknak. Tehát nagyon szűk keretek között mozgunk, látni kell, hogy még az egy százalék is kemény dió lehet egyes országokban, hogy eladják a politikusok. Jó, hogy roadmapről beszélünk, de emellett még nagyon sok kérdés van, nem lehet tisztán az sorrendre koncentrálni, amíg a valós tartalmi problémák megoldatlanak. Egy anekdotát mondani kell. A Bundestagban az izlandi bank rendszerről volt szó, és kiderült, hogy sok német tette pénzét izlandi bankokba, és most szeretné visszaszerezni a pénzét. Mondtam nekik, hogy nincsen erre kompetenciánk, hogy visszaszerezzük a pénzt. Ha önök ö, mernek pénzeket olyan országba kitenni, ahol nincsen bank ö, biztosítási rendszer, akkor ez az önök felelőssége. Ez ö, nem triviális anekdota, nem mindegy, hogy védett a bankrendszer vagy sem. És hogy van-e hitel visszafizetés vagy sem. Mindennek ára van, ott azért voltak magasok a kamatok, mert nem volt betétbiztosítás. Tehát világosan látni kell, hogy nem feltétlenül szerencsétlenség, ha valahol egy bank bajba kerül, ez valamilyen struktúrát tükröz mindig, hogy mi áll a háttérben. Az más kérdés, hogy mennyiben jelenhet meg az államadóság a bankok mérlegében is viszont, erről lehet vitázni. Az irányításról már ejtettem néhány szót, és azt hiszem a felvetett kérdésre máskor nem kell mondanom. What about my question, Mr. No, Sorry. Köszönjük szépen, miniszter úr, elnézést. Elnézést, Maria szór, Maria szór, mondja az elnök. Tehát köszönetet szeretnék mondani Scholz miniszter úrnak, és Langen úrhoz csatlakozok abban, hogy kifejezésre juttassam azon nézetemet, hogy úgy tűnik, hogy ezek a technikailag bonyolult fájlokat kezelte, ezt nagyon értékeljük, értékeljük azt, hogy a mennyire Európa barát, tehát üdvözlőjük ennek a dialógusnak a lehetőségét, és szívesen folytatjuk azt a tanácssal, és szeretnék egy dolgot pontosítani, mondja az elnök úr, a tolmácsok pedig ezúttal bejelentik, hogy 12 óráig tartott az ülés, és mivel ma a tiltakozásunk 38. napjához értünk, tiltakozunk a parlament vezetőség által a tolmácsokra vonatkozó, egyoldalúan bevezetett, kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen munkakörülmények miatt. Sajnálattal tájékoztatjuk a hallgatóinkat, hogy emiatt túllépést nem biztosítunk. Clear. But exactly for the reason we don't see